So, meine sehr verehrten Kedves hölgyeim és uraim, mindenkit szeretettel üdvözlök. A jogi szakbizottság ülésének folytatása kor, és szeretettel üdvözlöm az Európai Bizottság alelnökét, Sefkovics urat, aki a strukturált párbeszéd keretén belül itt van körünkben. Mint hogy késedelemben vagyunk, nem akarom húzni az időt, hanem már is megadom Sefkovics biztosnak a szót, utána pedig beszélgetünk a biztossal. Alelnök úr, parancsoljon, öné a szó. Thank you very much, Mr. Chairman, honorable. Köszönöm szépen, elnök úr, igen tisztelt Júri bizottsági tagok, meg szeretném köszönni a meghívásukat, hogy folytassuk a strukturált párbeszédet. Tudom, hogy ebben a formátummal már kollégámmal, Bárnyi biztossal is eszmét cseréltek, és nagyon örülök, hogy olyan kérdésekről cserélhetek eszmét önökkel, amelyek az én portfóliómhoz tartoznak. Azaz tehát a staff regulation, valamint a Smart eh, rendelet, az EU jog alkalmazása területéről számolhatok be, illetve arról a kérdésről, hogy hogyan tudjuk administratív eljárásainkat javítani. I really would like to thank uh, uh, Madame Dagmar Roth-Berend. Dagmar Roth-Berend asszony jelentéstevője, ma tudom, hogy nem tud itt lenni, jelentéstevője a staff regulation, a köztisztviselőkre vonat, jogállására vonatkozó jogszabálynak, és nagyon pozitív szellemben cseréltünk véleményt a jelentéstevővel ebben a nagyon komplikált dossziében. Nagyra értékelem az önök szakbizottságában zajló munkát és eszmecserét, vitát, hiszen azt láthatjuk, hogy önök nagyon kiegyensúlyozottan közelítik meg a nehéz jogi kérdéseket, és nagyon széleskörű politikai támogatást biztosítanak ezeknek a jogi ügyeknek, és így mind a tanácsban, mind a három oldalú tárgyalásokban előreléphetünk. Nagyra értékelem azt is, hogy a parlament jól érti, hogy megfelelő egyensúlyt kell kialakítani a nehéz gazdasági kontextusban a reform irány között egyrészt, másrészt pedig a között az elvárás között, hogy magasan képzett munkatársai legyenek az intézményeknek. A reform, csomag legfontosabb részét támogatták önökök, ez a karrier, vagy a pályastruktúra módosítása, a nyugdíj és a fizetések, vagy valamint a munkaidőre vonatkozó szabályok átalakítása. És mind önökre, mind magunk számára nagyon fontos, hogy a nemzeti köztisztviselők és az EU köztisztviselők közötti eh, csere is működhessen. Egyetértek a nyugdíjrendszer reformjáról mondottakkal, és fontos, hogy a várható élettartam növekedésének fényében átalakítsuk a nyugdíjrendszerünket. A Júri szakbizottság egy sor módosító indítványt eh, nyújtott be egy-két speciális területen, amelyekről a bizottság eh, el kell, hogy gondolkozzék, és természetesen fiskális, azaz pénzügyi értékelést is végre kell hajtanunk, hiszen ezek a módosítók, ezek persze pénzbe kerülnek. Milyen kényekről, kérdésekről van szó? Az AST, vagy az AST pályastruktúrák, vagy a földrajzi egyensúly megteremtése, illetve a munkatársak értékelése és a flexi time elvének alkalmazása. A tanács a staff regulation munkacsoportban vitatja meg a mi dokumentumunkat, és azok a hírek, amelyeket innen kapok, illetve az AQT-től, azaz az általános ügyek tanácsától kapok, az, hogy javaslatunk nem elég becsvágyó, nem elég ambiciózus. Biztos vagyok tehát bennem, hogy a tanácssal folytatott eszmecserénk nagyon fontos lesz, és beszámolhatok arról is, hogy hogy a jogszabály előkészítésben teljes erőben jelen vagyunk. Még egyszer hangsúlyozni szeretném, hogy nagyon fontos, hogy megőrizzük a vonzó munka feltételeket az európai szintéren, akkor, hogyha a legjobb specialistákat szeretnénk megkapni, erre a nem könnyű munkára, amit végezni kell, és csak itt tudunk a diplomáciai szolgálatokkal és a nemzetközi jogi cégekkel és a lobby konzultánsokkal versenyezni, mi több egy-két nemzeti közszolgálattal versenyezni. Így tudjuk megteremteni az EU intézményekben a földrajzi egyensúlyt, és ezt önök nagyon jól tudják, hogy milyen fontos ez számunkra. Ezért azt vizsgáltuk meg, hogy hol tudunk takarékossággal élni, hol tudunk hatékonyabbak lenni, anélkül, hogy megveszélyeztetnénk azt a lehetőséget, hogy a legjobb jelölteket vegyük fel. Még egyszer emlékeztetni szeretném önöket arra, hogy nem vártunk a krízisre, hogy megmodernizáljuk az európai közszolgálat rendszerét. Jelentős reformot hajtottunk végre 2004-ben, amelynek köszönhetően 8 milliárd eurót takarítunk meg 2020-ig. Az általam kezdeményezett reform pedig egy további 1 milliárd euró megtakarítást tesz lehetővé, a következő pénzügyi időszakban, a következő 7 évben, 2013 és 2020 között is. Persze ez a reform, ahogy mondtam, hosszú távon további 1 milliárd megtakarítást eredményez az európai adófizetőnek. Meglehetősen ambiciózus célkitűzéshez is biztos vagyok bennem, hogy jó megoldásokat találunk majd a jogalkotói folyamat során. Engedjék meg, hogy egy nagyon fontos elemet kiemeljek. Kés, majdnem elkéstem ma, és ez azzal magyarázható, hogy az ország specifikus ajánlásokról komoly vita volt a biztosok kollégiumában a következő időszakra vonatkoztatva. Nagyon fontos és izgalmas dokumentumot fogadtunk el, mit is mondjak, 1500 oldalas, amelyben a gazdasági élet, minden tagállam gazdasági életének minden aspektusát megvizsgáljuk. Ezen felül pedig arra is választodunk, hogy mire van szükség az Európai Unióban ahhoz, hogy minden tagállam a versenyképesség útjára léphessen. Azt kell, hogy mondjam, hogy csak az EU bizottsága és az Európai um, közszolgák azok, akik ilyen áttekintést tudnak adni, hiszen a nemzeti köztisztviselők persze a nemzeti szempontokat érvényesítik, ez természetes. Éppen ezért a legjobb közgazdászokra van szükségünk, akik végre tudják hajtani az elemzéseket, amelyek a nemzeti pénzpiacokat is eh, ellenőrizni tudják. És nagyon örülök, hogy ezek a köztisztviselők a mi zsoldunkban állnak, a mi mundérunkat viselik, de legalábbis a mi szolgálatunkban vannak, és ilyen módon olyan ajánlásokat tudtunk ma megfogalmazni, amelyek eh, nagyon fontosak, eh, és amelyek alapján ismét megállapíthatjuk, nagyon fontos, hogy ilyen jól képzett, magasan képzett közgazdászok dolgozanak nálunk. Beszéljünk most már a jobb szabályozás, a better regulation kérdéséről, ez a bizottság számára komoly prioritással rendelkezik, mi több a Smart Regulation, az intelligens szabályozás elvét is érvényesíteni akarjuk 2010 óta. Igyekszünk jogalkotói folyamatunkat elmélyíteni és javítani, úgy, hogy a szereplőket jobban helyzethez juthatjuk. A 8-ról 12 hétre hosszabbítottuk el a konzultáció, hosszabbítottuk meg a konzultáció idejét, azért, hogy az állampolgárok és a szereplők, a stakeholderek a szakpolitikai folyamatban hallhassák hangukat. Ezen felül megerősítettük a hatástanulmány rendszerét, és a SEPS, valamint az Exeteri Egyetem által végrehajtott tanulmányt nagy örömmel olvastam, amely az Egyesült Királyság és az Európai Bizottság impact assessmentjét hasonlított össze. Azt kell, hogy mondjam, hogy jobb jegyeket kaptunk, mint az Egyesült Királyság, azért, mert szélesebb körű a hatástanulmányunk. Új elemeket is beemeltünk a rendszerben, az a különböző jogalkotói területek életképessége vagy fitness ellenőrzése során hiszen rájöttünk arra, hogy ezek a jogszabályok nem egyedül léteznek, hanem az egyes területeket összekapcsolják. Ilyen módon az első négy fitness csekket hajtjuk most végre a négy jogalkotói területen, és biztos vagyok benne, hogy ez segít abban, hogy a jövőben még hatékonyabban hozzunk jogszabályokat, és még jobban ellenőrizzük ezek működését és hatását. Az ex post értékelést végre kell hajtani, és ilyen módon minden új elv a már meglévő jogszabályok elemzésén kell, hogy alapuljon. Igyekszünk tehát ezt a munkát a bizottságon belül még jobban megerősíteni. Legutolsó struktúrált párbeszédünk során beszéltünk arról, hogy milyen fontos az administratív terhek csökkentése. Azt ígértem önöknek annó, hogy igyekszünk a 25%-os célt elérni. Örömmel számolhatok be, hogy 33%-ra emeltük ezt a számadatot, és ez azzal is magyarázható, hogy az Európai Tanács és az Európai Bizottság eh, gyorsan eh, tudott együttműködni velünk, a nyitott eh, ügyhátralékot gyorsabban meg lehetett oldani. Mindent megteszünk tehát a jó eredmények elérése érdekében, de végezetül persze a tagállamokkal is együtt kell működnünk, hiszen az átültetés a tagállamokban történik. Itt válik, hogy idegen szót használjak, operacionalissá a jogszabály, és itt jönnek létre egy másik idegen szót használva a szinergia hatások is. A cégek, az állampolgárok, hogy nem mondjuk a közpolgárok életét, ezek az átültetett jogszabályok határozzák meg a legjobban. Világossá kell tenni tehát, hogy az administratív teher, terhet sajnos nem az EU szintjén, hanem a nemzeti szinten elfogadott átültető jogszabályok növelik néha. Azt is megvizsgáltuk, tehát, hogy hogyan tudjuk jogszabályunkat, jogszabályainkat, a vívmányokat úgy átalakítani, hogy jobban szolgáljuk a kis és középvállalatok, a KKV-k, vagy a mikrovállalkozások életét, hiszen um, gyakran a jogszabályok megnehezítik um, a KKV-knak és a mikrovállalkozásoknak az életét, illetve megakadályozzák, hogy a közös piac versenyelőnyét kihasználják. Tehát a mikro vállalkozások és a KKV-k szemüvegét vesszük föl, és így is megvizsgáljuk a vívmányokat, hogy ne terheljük őket. Egy sor konferenciát szerveztünk a kisvállalkozók részvételével a tagállamokban. Igyekeztünk velük együtt azt a legfontosabb tíz eh, célkitűzést meghatározni, amelyekkel az vívmányokat érdemes átalakítani, illetve amely területeket új jogszabályokkal érdemes leszabályozni, hogy megszüntessük a vállókon nyugvó terheket. Barózó elnök Stajble, Sajble urat arra kérte meg, hogy folytassa munkáját a kis és középvállalatok és a mikrovállalatokra vonatkozó jogszabály reformok munkabizottság, bizottságának élén. Többször vitatko, megvitattuk már a plenárison is azt a kérdést, hogy hogyan kerül az EU jog alkalmazásra. Ezzel szeretném folytatni. Nagyon örülök az éves jogsértési politikáról szóló párbeszédünknek. 30 éve létezik ez a párbeszéd, amely az éves bizottsági EU jogszabály átültetési és alkalmazási jelentése nyugszik. Itt az Európai Parlament és a Bizottság is részt vesz ebben a folyamatban. Az EU jogszabályok megfelelő alkalmazása minden szakpolitikai területen kruciális jelentőséggel bír, azaz hatalmas jelentőséggel bír, hiszen így tudjuk eldönteni, hogy szakpolitikai céljainkat sikerült elérni vagy sem. Tehát a jogsértések ügyének kezelése az Európai Bizottság Smart Regulation, intelligens szabályozás stratégiának részét képezi. Külön köszönöm a Juri Bizottságnak, és külön kiemelem Lichtenberger asszonyt, hogy megvizsgálták a bizottság éves jelentését. Hiszen az európai állampolgárok csak úgy tudnak az EU jogszabályokból hasznot húzni, hogy ezeket megfelelően alkalmazzák. Ezt, ennek a megvizsgálása nem egyszerű, de a bizottság kész arra, hogy jogsértési eljárásokat indítson, ha erre szükség van. Az éves bizottsági beszámolók foglalják össze az elemzéseket. A 2010-es jelentésből két elemet szeretnék kiemelni. Az egyik, hogy nagyon jól látható az elmozdulás a bizottság és a tagállamok közötti új keret együttműködés forma irányába, amely az EU pilot rendszere nyugszik, ez az új rendszer, kísérleti rendszeren, amelynek eh, segítségével sikerült a jogsértési eljárások számát csökkenteni. Ugyanakkor a bizottság egyre több eh, jogsértési eljárást kellett, hogy kezdeményezzen a mm, irányelvek kései átültetése okán. Nagyon aggasztó ez a trend, és ezért a bizottság szisztematikusan pénzbíróságokat kérelmez a bíróságtól, hiszen a Lisszaboni szerződés 206-os cikke lehetővé teszi ezt. Az első 206-os cikke. Mondom, 206-os cikke. És ilyen módon igyekszünk minden módon kihasználni ezt a 206-os cikkben rejlő lehetőséget. Folytatjuk a párbeszédet az adminisztratív eljárások megfelelő kodifikációjáról. A 298-as cikk pedig jogalapot biztosít annak, hogy minden intézményre kiterjedő rendeleteket fogadjunk el. Ugyanakkor a 41-es cikk az európai az emberi jogok európai kartájának 41-es cikke is szól erről, hiszen itt kimondja a jó igazgatás elvét. Vannak tehát azok a területek, amelyeken az EU intézmények adminisztratív hatóságként működnek, és a szerződésből ránk háruló feladatok és jogok széleskörűek, de ezek mind a versenyre, mind a közbeszerzésre is vonatkoznak. Biztosítani szeretném önöket, hogy az Európai Bizottság mélyen elkötelezett a jó adminisztráció, eh, a jó igazgatás elvének alkalmazása mellett, és a megfelelő adminisztratív viselkedés kódexét is elfogadtuk. Tudom, hogy jó tisztességes adminisztratív viselkedés kódexét más európai intézmények is elfogadták a saját köztisztviselőik számára. Úgy hiszem, hogy azon is gondolkoznunk kell, hogy eh, hogyan lehetne az adminisztratív eljárások általános jogszabály teremtését szabályozni, úgy, hogy ne legyen ez túl komplex, ne fedjék át egymást a szabályok, másrészt pedig legyen hatékony. A bizottság tehát igyekszik megvizsgálni a tagállamokban rendelkezésre álló eszközöket és intézményeket, megvizsgálandó, hogy szükség van-e ezen a területen is bármit tennünk. Hiszen a 29-es cikk lehetőségeket biztosítám, kötelességek nem erednek ebből. A Júri Szakbizottság saját kezdeményezésű jelentését nagyon hasznosnak tartom, és biztos vagyok benne, hogy erről még eszmét tudunk cserélni. Kitűnő eszmecserét folytattam a kérdésben az Európai Ombudsmannal, és el szeretném mondani itt a Júriban is, hogy a bizottság támogatja az ombudsman kezdeményezését, hogy a közszolgálati elvek listáját állítsa össze, amely minden európai intézményre vonatkozva. Ez egy nagyon értékes kezdeményezés, mely segít majd kiterjeszteni a vitát mind az etikai szabályokról, mind a helyes viselkedésről az intézményes és az intézmény közi szinten. Elnök úr, még egy rövid hírrel szeretnék élni, a szubszidiaritási ellenőrzési mechanizmus tekintetében. Ahogyan mondtam, a biztos a kollégiuma nagyon elfoglalt nap mint nap, de van egy ügy, amely a napirendünkön volt, mégpedig, hogy megkaptuk az első sárga kártyát az úgynevezett Monti 2-es rendeletre vonatkozó javaslat kapcsán és persze az Európai Unió működéséről szóló szerződés alapján vált lehetővé ez a sárga kártyás eljárás, és ez alapján kell meggondolnunk, hogy fenntartsuk, visszavonjuk, vagy módosítsuk a, a kezdeményezésünket. Hölgyeim és uraim, igen, tisztelt képviselő, hölgyek és urak, elnök úr, ez volt, ezek voltak a bevezető észrevételeim. Köszönöm szépen. Okay. Köszönöm szépen, alelnök úr. Számtalan hozzászóló jelentkezett. Kárin kolléga az első. Thank you, uh, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Biztos úr, um, alelnök úr, köszönöm szépen ezt a mélyreható és részletes beszámolóját. Úgy hiszem, hogy minden kollega nevében azt mondhatom, hogy a biztossal és a bizottsággal való együttműködés és interakció ezen fórumon nagyon nagy segítséget nyújt a mi munkánkhoz is, hiszen így jobban segít, jobban tudjuk elérni, megszólítani az állampolgárokat is. Az ön beszámolójához politikai észrevételt szeretnék tenni, hiszen a nehéz gazdasági helyzet, amelyben a választóink vannak, ennek a eh, helyzetnek a fényében nagyon fontos, hogy közösen mindent megtegyünk a terhek csökkentése érdekében, különösen a KKV-k vállán terhek csökkentése érdekében, hiszen a KKV-ket jobb helyzetbe kell hozni, hogy a gazdasági nehézségekkel szembenézzenek. Mindezt figyelembe véve egy egyszerű kérdésem van, alelnök úr. Mit tett a bizottság annak érdekében, hogy a 25%-os adminisztratív teher csökkentést 2012-re elérje? A februári legutolsó adat azt mondja, hogy 22%-ot értek el, tehát kérem, hogy számoljon be mindenről. Ezen felül egyetérte biztos úr azzal, hogy minden jövendőbeli programnak a sima administratív tehercsökkentésen túl kell mutatnia, és egy általános szabályozási tehercsökkentésre kell törnie. Ezen felül elfogadja vajon a bizottság a tanács állásfoglalását, szerint, hogy ágazati, ágazat specifikusan kell megvizsgálni az administratív terhek csökkentését sok állam és kormányfő van ezen a véleményem. Ezen felül pedig visszautalva a szabályozási offsettingről szóló korábbi vitákra, azt mondhatom, hogy a bizottság sokat tett a dereguláció érdekében, ugyanakkor két olyan hiba van, amely még továbbra is fennmarad. Egyrészt az új rendeletekre ez az offsetting nem vonatkozik, például a munkaidő irányelvre utalok, csak példaképpen, vagy pedig az úgynevezett gold plating, a nemzeti felturbozás e, problémájára. Utalt erre a gold platingre, amikor egy tagállam parlamentje bonyolultabbá teszi, vagy kibővíti a jogszabályt, az európai jogszabályt az átültető törvényben. Kérdezem, hogy mit lehet ez ellen tenni, és egyetérte ön biztos úr abban, hogy egy olyan öm, kimutatást kellene végezni, amely megmutatja, hogy mely államok jogsz, parlamentjei bonyolítják meg az európai jogszabályokat, gold plételik, vagy turbozzák meg ezeket az európai jogszabályokat, megnehezítve így a állampolgárok és a cégek életét. Ezen felül pedig nem volna célra vezető, hogy egy ilyen, e, ezeket az eredményeket a bizottság elfogadható-e az, hogy a bizottság publikálja ezeket az eredményeket még akkor is, hogyha egy független hatóság ezeket nem ellenőrizte? Köszönöm. Köszönöm. Lichtenberger asszony. Dank, herzlichen Dank. Köszönöm szépen a szót, köszönöm szépen biztos úr a fejtegetéseit. Nagyon kritikus vagyok, ahogy ön is tudja, és szívesen rárakom az ujjamat a vérző sebekre, éppen ez szükséges is, hiszen ez hozzá tartozik egy parlamentnek a feladataihoz. A személyi szabályzatot illetően nyilvánvaló, hogy a tagállamok, akik ő maguk ugye nem sporolnak, a legszívesebben európai szinten kívánnak sporolni, különösen, hogyha az administratív költségekről van szó, hogyha megnézzük hogy a régiók bizottsága növe, növelte leginkább a személyzetét, és azt nem kritizálják, akkor azért ugye kilóg a lóláb. elsősorban számomra ugyanakkor az a fontos, amit ön is mondott, és igaza volt ebben, hogy jó minőségű személyzettel kell rendelkeznünk, erre szükségünk van, hiszen európai szinten teljesen más kihívásokkal, követelményekkel kell szembenézni a személyzetnek, mint, nemz- mint a nemzeti igazgatásban hiszen itt különböző jogrendszerek konfrontálódnak egymással, és itt nem triviális kérdéseket kell eldönteni. De hát akárhogy is van, a tanácsban itt most egy ellenállásba ütközünk. Hogy is mondjam csak. Polémikus színezet álláspontot látunk a személyzeti szabályzattal kapcsolatban, de hát felmerül a kérdés, hogy mit teszünk, hogyha egy extrém összeütközésre kerül sor ebben a kérdésben és végső soron, hogyha a szabályozás lejár decemberben, de még annak a helyében nem tudunk újat léptetni, akkor nyilvánvalóan ez a forgatókönyveknek, a lehetséges forgatókönyveknek a legnegatívabbika, hiszen ugye annak sincsen értelme, hogy megvárjuk, hogy késztények elé állítson minket a tanács, hiszen ezen a területen nagyon sok részletmunkát kell elvégezni, és nagyon sok elkötelezettséggel próbáltunk jó megoldásokat felmutatni a parlament részéről. Tehát a kérdés az, hogy milyen utat találunk, kivezető utat a dilemmából, hogyha a tanács a konfrontáció kurzusát vállalja. Az intelligens szabályozások tekintetében ön elmondta, hogy az egyik javító javaslata az volt, hogy a részes feleknek a bevonását növeljük. Nos, a részes feleknek eh, a részvétele az gyakran azt mutatja, hogy a magángazdaságból vannak többen részvevők, míg az ezzel kapcsolatos költségek az adminisztrációt terhelik. És gyakran olyan részvevők is vannak, akik nem feltétlenül ennek minősülnek. Nekem az lenne itt a kezdeményezésem és a kérdésem, hogy a polgári eh, részvételet, a polgári érdekek képviseletének a kiegyensúlyozottságát is biztosítani kell. Példaként mondanám, hogyha a hatástanulmányok azt mutatják, hogy a vállalkozások eh, például a hatalmas kamionok teherhének, megengedett terhének a növelésénél nyernek, de ezáltal az adminisztráció költségei növekednek, akkor ugye azt látjuk, hogy örülnek a magángazdasági szereplők, de az igazgatásnak ez további terhet okoz. Tehát a részes feleknek a bevonása során az ilyen kiegyensúlyozottságra figyelni kell. Ami a közösségi jognak a végrehajtását illeti, nyilvánvalóan a szegési eljárás is a intelligens szabályozás kezelésének az egyik módja. A kérdés az, hogy a szerződés szegéseket, kötelezettség szegéseket megfelelően szankcionálják-e. Ezzel kapcsolatban én is kapok kérdéseket. Az embereknek azzal van nagy problémája, hogy egy dokumentumnak csak a beérkeztéről kapnak értesítést, és hogyha utána maximálisan kihasználják a tagállamok a határidejüket, akkor a polgárok hónapokig nem halnak arról semmit, hogy az ügyükkel foglalkoznak-e egyáltalán, és ha igen, hogy arról nem is beszélve, hogy vannak olyan ügyek, amelyek nemzeti oldalról vannak olyan szereplők, akik nemzeti oldalról nyomás alá lesznek helyezve, mert hogy panasszal éltek nálunk. Tehát sok Nyilvánvalóan ez az eljárás a tagállamok és a bizottságok számára nagyon kellemes, de azon polgárok számára, akik gyakorlatilag egy ilyen korai előrejelző rendszerként működnek a jogszabályok meg végrehajtása során, számá, számukra ez kellemetlenem, így sokkal nagyobb átláthatóságra kell törekedni, hogyha hónapokig, vagy akár fél évig egy polgár semmit sem hall a beadott panaszának elbírálásáról, és utána a helyi vagy nemzeti hatóságok bármilyen úton, módon nyomás alá is helyezik őket a panasz miatt, akkor úgy gondolom, hogy nem értük el a célunkat. Hiszen a polgárok beadványai azok egy ilyen, egyfajta korai előrejelző rendszerek, amelyek mutatják nekünk, hogy valamit változtatnunk kell, vagy pedig tényleges kötelezettségszegésekről van szó, amelyeket nyilván, amelyek nyilvánvalóan az európai jogalkotást helyezik hatályon kívül az adott tagállamban. Tehát fontos a polgárokhoz való közelség, itt kell aktívvá válnunk, fontos az átláthatóság, hiszen ez az, ami kell az Európai Uniónak, a, a hitelességéhez a polgárok szemében. Úgy gondolom, hogy a következő lépést ezen a területen most már sürgősen meg kell tenni, és ez talán azt fogja eredményezni, nem fogunk kellemesen kávézgatni a tagállamokkal, de nem hagyjuk félúton az út szélén a polgárokat, és nem gyengítjük tovább azt a hitelességet, eh, ami már most is gyenge. Ami pedig az európai közigazgatási jogot illeti, meg kell, hogy mondjam, egy ilyen magatartási szerint nem vagyok teljesen elégedett, hiszen végső soron nem az a fontos, hogy megmondjuk az embereket, hogy legyetek már kedvesek és aranyosak, vagy tegyet, cselekedjetek helyesen, hiszen ez nyilvánvaló elvárás, hanem úgy gondolom, hogy bizonyos eljárásoknál eljárás technikai feltételeket kell szabni, előírásokat kell hozni, és adott esetben jogorvoslatot is biztosítani kell annak érdekében, hogy egy jogi útra lehessen lépni, annak érdekében, hogy aztán mi nekünk is, mi nekünk is legyen egyfajta korai előrejelző rendszerünk a közigazgatásban fellépő anomáliák jelzésére a közszolgálati istája, vagy egy magatartási kódex, nos, akár európai igazgatásról van szó, akár nemzeti igazgatásról van szó. Én úgy gondolom, eh, elvárható mind a két szinten, hogy ezeket a szabályokat tudják. De hát végső soron az a fontos, hogy átlátható eljárások legyenek, az igazgatásban, és bizonyos területeken úgy gondolom sokkal inkább szabályokat kell hozni, és azok által kell biztosítani a polgárok és saját magunk számára is az átláthatóságot. Köszönöm szépen. Elnök, köszönöm szépen, Berlinger kolléga. Signor Vicepresidente. Alelnök úr, én is megköszönöm megjelent előttünk, illetve, hogy bevezett ezt a témát, rámutatnék arra, hogy a mi szakbizottságunk, a Júri szakbizottság, amint megalakult ez a ciklus, egy munkacsoportot indított el az én vezetésem alatt, amelyik pontosan az európai adminisztratív joggal foglalkozik, és ez a Parlamenti Jogi Bizottságnak a kezdeményezése volt ez, ami egy kicsit furcsa dolog ahhoz képest, hogy hogy mennek a dolgok itt a parlamentben. Másfél éves munka után elfogadtunk egy első megközelítést a parlamenti szakbizottságon belül, majd aztán egy workshop on smart regulation on Europe Administrative Law, to make Europe more accessible to citizens témájában, és most egy saját kezdeményezési jelentést készítünk elő, amelyet be fogunk mutatni, be fogunk mutatni a plenárison az administratív jogról. És az administratív eljárásokról, ez sokkal fontosabb, és ez egy kicsit más, mert eddig az európai törvények egymásra épültek, és egyáltalán nem szervesen, mm, úgy, ahogy Európa fejlődött az utóbbi években, felmerülő problémákat próbáltunk megoldani sorra egymás után a az alkalmazottainak a problémáit próbáltuk megoldani, és mindez ki kell, hogy teljesedjen Dagmárnak a jelentésében, a staff regulation amire ön tett utalást, és csatlakozom önhöz. E, és én is azt mondom, hogy kiváló munka volt ez a kollega részéről is, és a szakbizottság részéről is. nagyon gazdag Európa, ami az administratív szabályozást illeti, voltak előrelépések, de nem tudom, hogy ezek elégségesek-e. A saját kezdeményezésük jelentésünk, nem tudom, hogy azt elfogadja ez a parlament, de mi abban azt javasoljunk, hogy legyen egy általános eh, administratív szabályozás, nem arról van szó, hogy szeretnénk a helyébe lépni egy adminisztratív növekedésnek, semmi túl szerves, túl szerveződő, de unakkor legyen egy saját belső szerves élet és szerves motiváció. De az Európai Uniónak egy történelmi pillanatában vagyunk, az Európai Unió legmélyebb gazdasági válságában vagyunk, és mindenki tudja, hogy gaz- válságok idején olyan dolgokat is végre lehet hajtani, amit normális időszakokban nem lehet mm, megtenni. És ez olyan dolog. Mi azt látjuk, hogy az első, a legfontosabb dolog az az, hogy védjük meg a állampolgárokat egy mindent eluraló európai adminisztráció ellen. Erzen vagyunk, ezen dolgozunk, és ezt szeretnénk elérni ezen az, ebben az általános eh, eljárási anyagban, annak érdekében, hogy mindenki érezze magát európai állampolgárnak, is, nem csak a saját államának a polgára. De van egy másik dolog, elnök úr, ahol Európa még mindig nagyon félénk, mégpedig az irányításnak a integrálásában. Annak érdekében, hogy megtörjük azt a kettősséget, ami létezik a között, hogy van egyrésztről egy közös pénz nem, másrésztről nincs egy közös gazdasági irányítás. Ez nagyon fontos, hogy ezt ezen túl tegyük magunkat, és ezt túllépünk. Ne csak, hogy, hogy legyen egy olyan gazdaság, amit ott külön tagállamok irányítják. Ennek hiánya, de például, például hiányára rámutatott Eva Lichtenberg is, és természetesen ez egy gond, és ez megmutatja azt, hogy mennyire nem tud megfelelően működni Európa. Mi úgy érezzük, hogy ez az állandó szembenállás a bizottság és a parlament egyik oldalról, és a tanács a másik oldalon rámutat, rávilágít arra, hogy az integráció körüli aggályok igen túlzottak. Szükségünk van egy nagyobb európai kormányzásra, erősebb európai kormányzásra, és ezért tudtunk nehezen és késve reagáltunk a staff kérdésére, mert eddig azt mondtuk, hogy nem létezik egy európai adminisztráció. Most már ki kell jelenteni, mert nem hunyhatuk szemünket, szemünket e felett. Nem csak a magát az egyéni tagállamoknak az adminisztrációja van, de van egy európai adminisztráció is. Tudjuk, hogy korábban nem fogadták volna el annak az elképzelését, hogy egy nem nemzeti adminisztráció legyen, és már pedig ez történik. Van egy olyan adminisztráció, amelyik nem nemzeti, hanem európai, és ez egy különleges helyzet, amely különleges megoldásokat kíván. Meg kell nézni, hogy milyen hatással van ez, milyen egyszerűsítéseket lehet elérni, hogyan lehet hatékonyabbá tenni a funkcionalitás problémájával, és eh, meg kell nézni. Az integráció nagyon fontos ebben a kontextusban. Mi létrehoztuk a Stockholmi programot, ez egy európai igazságügyi eh, tér, és itt a bizottság egy sor jogi intézményt hoz létre, amelyek megpróbálják megoldani azokat a jogi problémákat, amelyekkel szembesülnek azok az állampolgárok, akik határokon átnyúló problémákkal találkoznak szükség van egy általános kormányra, szükség van arra, hogy az állampolgárok találkozzanak azokkal, akik ezeket a programokat végrehajtják, tehát tovább kell lépni Stockholmi programon, egy lépéssel tovább kell menni, és úgy vélem, hogy nekünk többet kell merni vállalni. Ezt szerettem volna elmondani, alelnök úr, és zárásként egy megállapítást tennék. Egy saját kezdeményezés jelentést fogunk kidolgozni, korábban már egységes szavazat, szavazatokat kaptunk erre, az administratív eljárás, és arra gondoltunk, hogy a bizottság részéről is lesz egy ilyen anyag, és erre szeretném fölhívni az ön figyelmét, hogy legyen egy megfelelő párbeszéd a parlament és a bizottság között. Köszönöm szépen, Tein asszony. Biztos úr, köszönjük szépen a részlet, részletes beszámolóját. A közigazgatási jog nekem is szívügyem, és a munkacsoportunkban azt kellett, hogy megállapítsuk, hogy a kartel és versenyjogban a szabályozott területek nagyon nagy szabályozási hiányosságokat mutatnak, és éppen ezért eh, sokszor a tanácsadók eh, igen sikeresen tudnak olyan tanácsot adni a saját ügyfeleiknek, hogy meg tudják kerülni az európai intézkedéseket. Itt a parlamentben tehát nem lehetünk elégedettek ezzel a jogszabályozással, és az a kérdésem, hogy a bizottságnak van-e egyfajta menetrendje már, ennek a problémának a megoldására. Önök általában eh, hosszú távú menetrendeket készítenek, tehát van-e valami fajta menetrendjük arra, hogy ezen a téren mikor lép hatályba az új szabályozás? A másik kérdés pedig, hogy a tagállamokból mennyi az ellenállás ezen a területen, nyilvánvalóan velük is folytatott már előegyeztetést. A második témakör, amit megemlítenék, én a szubszidiaritás elvének a rajongója vagyok, és nagyon örülök, hogy most először sikerült legalábbis, ezen, legalábbis az első akadályt ezen a területen átlépnünk. Elmondta, hogy, világ, hogy meg fogják gondosan vizsgálni, és mérlegelni fogják a dolgokat. Ennek a témának a, a ennek a témának a fontossága elérte már a tagállamokban a nyilvánosság érdeklődését, talán a bizottságnak is van már egyfajta álláspontja ezzel kapcsolatban, és meg tudják mondani, hogy van-e már egy tendencia, hogy hogyan kívánnak eljárni, illetőleg mennyi idejük van, mennyi időre van még szükségük a döntésre. Ez a harmadik dolog pedig a pénzbírságoknak a kérdés, amiről említett, tehát azokkal a pénzbírságok, mint szankciók azokkal a tagállamokkal szemben, akik az irányelveket nem ültetik át időben. Német szemszögből szeretnék arra emlékeztetni, hogy a nemzeti eh, államoknak az alkotmányait is figyelni kell, és például itt a Németországban az előzetes adattárolással kapcsolatban beterjesztettek egy jogszabályt, amivel nem igazán vagyunk boldogok, és nagyon sok tagállamban van ellenállás eh, ilyen jogszabályokkal szemben. Tehát itt van egy irányelv, amiről azt mondják, hogy sürgősen át kell dolgozni, még akkor is, hogyha még nem ültették át. Úgy gondolom, hogy egy ilyen irányelvet nem szabad arra használni, hogy pénzbírságokat szabjanak ki a tagállamokra, hanem ennél sokkal kevésbé vitatott jogszabályokat kell példaként venni. Köszönöm szépen, az VFK kolléga. Dziękuję bardzo panie przewodniczący, dziękuję panie komisarzu. E, króciutko. Köszönöm szépen biztos úr, alelnök úr, nagyon gyorsan fog beszélni, mert kevés az időnk, nagyon jó híreket kaptunk arra vonatkozóan, hogy milyen módon sikerült lecsökkenteni a működési költségeket. Többet is sikerült csökkenteni, mint amennyit tervezték. Volt egy párbeszéd már korábban. Az tisztviselők kérdésében azt szeretem tudni, hogy ezek a lépések, további lépések előre a költségcsökkentésével azokat garantálják, mindazonáltal az európai intézmények működését. Ugyanis nagyon fontos kérdések merülnek fel itt ebben, de van egy másik dolog, amire a kollégák még nem tették említést. Ezt a sárga lapot érinti, ezt a kérdést ön érintette futólag, de ez egy rendkívül fontos kérdés. Az utóbbi időkben azt látjuk, hogy a nemzeti parlamentek nagyon érzékenyek a szubszidaritás elv tiszteletbe tartása tekintetében. Ön tudja nagyon jól, ha mi a, szakbizo- a mi szakbizottságunk illetékes az ilyen kérdésekben, együtt tudunk működni viszont annak érdekében, hogy megtaláljuk a megfelelő eh, megoldásokat. Szeretnék tehát eh, valamit hallani arról, hogy mit szeretnének önök elérni, és milyen határidőkkel. Köszönöm, kolléga Gáni. Zárásképpen még Gárgáni kolléga kap szót, és utána a biztos úr újra. Jó. Elnök úr, meghallgattam az ön előadását, és úgy vélem, hogy rendkívül fontos politikai kérdéseket érintettünk, és ebben az esetben a politikai szó a legszebb értelmét kell figyelembe venni. Tehát az ön hozzászólása felvetett egy elképzelést, amivel, amit bírok az európai jogról. Az európai jog tükröződik a tagállamoknak a közigazgatási jogra. Nos, volt egy, inter, egy, egy összefüggéses interakció az európai, illetve a nemzeti adminisztratív jog között. Három szinten. Először is az európai jogalkotásra, aztán az Európai Bíróság határozatain keresztül, és közvetlenül, és Azért, mert a tagállamok nagyon sokszor önkéntesen felvettek európai értékeket a saját jogrendszerükbe. Jelenleg az közigazgatási jog két módon fejlődik, az, amelyik az Európai Uniónak a jogát közvetlen, közvetlenül és közvetetten származik, és aztán a jogi szabványokat alkalmaz annak érdekében, hogy ezzel végrehajtsa tagállamoknak a jogalkotását. Az Európai Bíróságnak a határozatai azok nagyon fontos szerepet játszanak ebben, és az utóbbi évben nagyon sok olyan dolgot szabályoznak, amit a, alkotmánybíróság adott ki. Nos, hozzászólok a Berlinguer barátomhoz, aki egyértelműen és nagyon világosan felvázolta a jelenlegi helyzetet. Ahhoz, hogy legyen egy politika, amelyik eh, irányt mutat a pénzügyi, a gazdasági adminisztrációnak is szükségünk van arra, hogy az adminisztratív jognak meglegyen a megfelelő szerepe. Hívhatjuk ezt harmonizációnak, megfelelő egyensúlyt kell találni Európában a nemzeti szuverenitás és az európai érdekek között. Nagyon fontos tehát, hogy megfelelő legyen a, a, e, a megfelelő módon legyen harmonizálva az administratív jog, hogy meg legyen a megfelelő táptalaj ahhoz, hogy túl lépjünk ezen a jelenlegi stagnáló helyzeten. A Berlinguer készít most egy jelentést, egy előkészítő év után, és nagyon jól tette Berlinguer az, hogy kihangsúlyozta azt, hogy a bizottság még nem tett semmilyen lépést ebben az irányban, mert pedig szükség lenne arra, hogy a bizottság is javaslatokkal álljon elő ebben a témában, ugyanis a bizottságnak az a szerepe, hogy befolyásolja, irányt mutasson, javaslatokkal álljon elő ilyen témában, és én úgy gondolom, hogy a figyelmet erre ne kellene szentelni, és utána majd ebből kiindulva kidolgozni a további részleteket annak érdekében, hogy egy megfelelő minőségi ugrás legyen annak érdekében, hogy megfelelően eh, jogi és politikai szerepet kapja mindez. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, alelnök úr, öné a szó. Thank, you very much, Mr. Um, president. I will try to answer in the... Köszönöm, elnök úr. Igyekszem a felvetett kérdések sorrendjében válaszolni. Először is köszönöm Karim úrnak az észrevételeit, meglátásait. Egyetértek, a KKV-k, a kis és középvállalatok még nem kellőképpen használják ki a közös piacot. A legutolsó adatok azt mutatják, hogy a KKV-knak csupán 2%-a vesz részt a határon átnyúló ügyletekben. Ráadásul ezek is azért, mert határmentiek, tehát nem harmadik államokkal, hanem szomszéd állammal kereskednek. Nyelvi akadályokba is üt, ütköznek, de bizony néha adminisztratív akadályokba is. Attól félnek, hogy nem tudják ezeket az adminisztratív akadályokat meghaladni. Márpedig bármely gazdaságnak motorja, a kis motorját képezik a kis és középvállalatok. Ezért valóban azon kell gondolkoznunk, hogy hogyan tudjuk számukra jobban hozzáférhető tenni, hozzáférhetővé tenni a közös piacot. Egységes adórezsimen gondolkozunk. Egy egységes szerződéses ö, ö, jogra teszünk javaslatot, mely az egész Európai Unióban működnem. Persze nem könnyű ez, amikor az, hiszen ezek tagállami hatáskörök gyakran, de igyekszünk itt segíteni a kkv helyzetét. Lichtenberger asszony arra kérdett rá, hogy, eh, illetve arra kérdezett rá ön még Karimum, hogy hogyan próbáljuk elérni 25%-os határt. Nos, túléptük, 33%-kal csökkentettük az adminisztratív terheket illetve a mostani tervezeti jogszabálymódosítások segítik majd 33%-kal csökkenteni a administratív terhet. Tervezeteink részint a tanács munkacsoportjában kerülnek megvitatásra, részint a parlament gondolkozik rajtuk, és persze majd látnunk kell, hogy a tagállamok mennyiben használják ki a lehetőséget arra, hogy egyszerűsített jogszabályokkal éljenek, és mennyiben igyekszenek majd elkerülni a gold plating a európai jogszabályok nemzeti felturbózásának eh, ártalmas gyakorlatát. Egyszerűen a saláta elvel eh, hozzá tesznek még valamit az európai jogszabályhoz, becsempészik a saját szabályozási területek egy-egy szabályát ebbe az átültetett um, európai direktívába, irányelvbe. És ez persze nagyon káros a cégek életére nézvést. Örömmel számolhatok be arról, hogy ez tagállamok közötti kommunikációban öm, változást észlelek az elmúlt hónapokban. Én a bizottságot képviselem az általános ügyek tanácsában. És az a benyomásom sok, egyre inkább, hogy a tagállamok sokkal precízebbek, konkrétabban fogalmaznak. Amikor valaki ezt mondja, hogy nem egy-két tagállam azt mondja, hogy nem tudjuk a közös piac előnyét kihasználni, akkor azt mondják, hogy lássuk, hogy mondjuk a 30 éve dolgozunk a szabadalmi kezdeményezésen, lássuk meg, hogy gyorsíthatjuk ezt fel. Vagy lássuk meg, hogy hogyan tudjuk az akadályokat megszüntetni. A name and shame, nevezd meg és mutass rá, hogy melyek azok az országok, akik késedelemben vannak. Tehát a name and shame politikája szerintem bevált. És már az idén júniusi általános ügyek tanácsán is várható, hogy ez az új megközelítés érvényesül majd. Miben is áll ez az új megközelítés? Elmondom még egyszer. A tagállamok pontosabbak, precízebbek, és az átültetési akadályokat tárgyszerűen próbálják megszüntetni. Ami pedig a hatástanulmányokra vonatkozik, illetve az átültetési tanulmányokra vonatkozik, nos, ezeknek a minőségét évről évre igyekszünk javítani. Jól működik már ez a rendszer, de még mindig azt mondhatom, hogy az ideális helyzetet nem értettük el, értük el. Folyamatosan munkálkodnunk, törekednünk, erőt feszítenünk kell, annak érdekében, hogy a lehető legátláthatóbb helyzetet teremtsük meg ezen a területen is. Nagyon fontos ez is, hogy az Európai Parlament és a nemzeti parlamentek által megfogalmazott eh, igényt figyelembe vegyük, akik gyakran azt mondják, hogy túl hosszúak ezek a hatástanulmányok, inkább egy executive summary egy ilyen megfelelő, lényegre törő összefoglalásra volna szükség minden hivatalos nyelven, és itt fontos, hogy az Európai Parlamenttel és a nemzeti parlamentekkel közöljük a hatástanulmány eredményeit. Nagyon bátorít az a tény, hogy az Európai Parlament a hatástanulmány kapacitásunkat erősíti, hiszen az elmúlt időben egy tényező hiányzott, amikor a bizot, meg tudtuk csinálni a bizottság javaslatára vonatkozó hatástanulmányt, de persze a jogalkotási folyamat alatt a bizottsági anyaghoz benyújtott parlament és tanácsi módosító indítványok hatástanulmányát nem tudtuk végrehajtani, és ezért hálásak vagyunk a parlamentnek, hogy ő ezt megteszi. Lichtenberger asszony. Köszönöm észrevételeit a köztisztviselőkről, a köztisztviselők jogállásáról, és valóban nem könnyű dologgal állunk szemben. Hiszen szóval ne felejtjük el, hogy az EU költségvetésének 94%-a a tagállamokhoz kerül visszautalásra, és csak 6%-ba kerül a teljes adminisztráció, a teljes intézmények fenntartása. De hát látni kell, hogy egy ilyen kis EU költségvetésben nem lehet milliárdokat kisajtolni takarítás címén. És látni kell azt is, hogy meg kell őriznünk a versenyképességünket a munkaerőpiacon kicsi az adminisztratív kapacitásunk. Gyakran azt szoktam mondani, hogy a bizottság munkatársai számát figyelembe véve azt mondhatjuk, hogy ez háromszor kisebb, mint egy eh, Egyesült Királyságbeli minisztérium. 99 ezer embert számlál. 500 millió állampolgár ügyét képviseljük 23 hivatalos nyelven, és egy multikulturális közegben kell kommunikálnunk. Ehhez pedig megfelelő munkatársakra van szükség, és remélem, hogy ezt mindenki megérti előbb-utóbb, hiszen mindenki meg kell, hogy értse, a tagállamoknak is meg kell érteniük, hogy jó közigazgatásra, jó adminisztrációra, jó igazgatásra van szükség, és a legjobb szakértőkre van szükségünk az EU intézményekben. Az Európai Köztisztviselők jogállásáról szóló Staff Regulation bizottsági javaslatát végéig nem tudjuk elfogadni, de ebben az esetben ez azt jelenti, hogy a bérezés módszerét sem lehet véglegesíteni, és így a 6%-os juttatásról sem tudunk szabályozni. Éppen ezért remélem, hogy sikerül megállapodásra jutnunk, és így el tudjuk fel tudunk készülni a jövő elején várható nagyon nehéz vitára. Kérem, fontolják meg a bizottság érvelését, hogy mind a staff regulationre szükség van, mind a fizetési módszerek eh, szám kiszámítására szükség van, és eh, ennek előfeltétele, a, hogy év végéig az újabb pénzügyi tervidőszakra vonatkozó szabályozásban megegyezünk, hiszen ebből, ugye ez 2014. januárjától érvényes, és akkor ebből levezetve a 2013-as évet arra használhatjuk, hogy konkretizáljuk a célkitűzéseket. Ehhez persze mind a tanács részéről, mind a parlament részéről politikai elkötelezettségre van szükség. Fontos, hogy mindenki a célt szem előtt tartva dolgozzon és politizáljon. Ami a stakeholder grupok, tehát a szereplőket ötvöző csoportok összetételéről van szó, összetételét illeti, egyetértek vele, hogy egy kiegyensúlyozott képviseletre van szükség. Persze attól függően, hogy kivel beszélünk, mindig valaki azt mondja, hogy a mi képviseletünk, a mi érdekeink alul képviseltek, viszont a másoké meg túl képviselt. Egyensúlyt kell találnunk mert csak így találhatunk jól kiegyensúlyozott eredményekre a stakeholder konzultációból. Nagyon jó tapasztalatokat szereztünk mind a stakeholderek, vagy a szereplőkkel való, mind a nemzeti parlamentekkel és az állampolgárokkal való konzultáció folyamatából. Lichtenberger asszonynal régi múltra tekint vissza a mi párbeszédünk a tekintetben, hogy hogyan lehet a jogsértési eljárásokban a legjobban megjeleníteni az állampolgári jogokat. És itt természetesen az Európai Bíróság ítélkezési gyakorlatát kell, hogy figyelembe vegyük. Mi a bizottság részéről gyakrabban, intenzívebben konzultálunk az állampolgárokkal, informáljuk őket minden jelentős rész lépésről, melyet teszünk, melyet előkészítünk, és amint az információ publikus, informáljuk a médiumokat is, és hogyha késedelmet szenved egy folyamat, akkor uh, igyekszünk informálni az állampolgárokat arról, hogy a folyamat miért reket meg, miért akadt meg, illetve milyen lendületet nyerhet a jövőben. Többen beszéltek az administratív jogszabályról. Gárgáni, Karim, Berlinger képviselők is Tejnasszony beszéltek erről. Nos, úgy gondolom, hogy bennünket az kell, hogy vezessen, hogy a legjobb megoldást találjuk meg, a legjobb módszert találjuk meg, a legjobb megközelítést találjuk meg, annak érdekében, hogy a leghatékonyabban dolgozhassunk. Hiszem, A hatékonyság kell, hogy a vezércsillagunk legyen. A munka csoport eredménye is erre mutatnak, de ugyanakkor az eredmények gyakran nagyon absztraktak, hiszen ezek ideális helyzetet vesznek figyelembe, amikor az ideális jogszabályt ideálisan alkalmazzák. Bizony, gyakran azonban specifikus eszközökkel alkalmazzák a jogot, és ezt figyelembe kell vennünk az értékeléskor. Mit akarok ezzel mondani? Csupán azt, hogy készen állunk arra, hogy szorosan együttműködjünk önökkel, intenzíven együttműködjünk önökkel, és megvizsgáljuk, hogy szükség van-e arra, hogy ilyen átfogó adminisztratív intézkedéseket fogadjunk el, vagy nem. Mi úgy gondoljuk, hogy nem egyelőre, de mindenképpen a megfelelő megközelítést keresünk. Gargán és Berlinger képviselőkkel mélyen egyetértek a tekintetben, hogy valóban van még mit tenni. Nagy feladatok állnak előttünk, és akik az alkotmányi szerződés, illetve Lisszaboni szerződés előkészítésében részt vettek, tudják, hogy nagy érdekek fogalmazottak meg annak érdekében, hogy menjünk tovább. De a Lisszaboni szerződés az akkor elérhető legtöbb volt. És ugye azt láttuk a múlt évben, hogy a pénzügyi piacok az európai integrációt sokkal gyorsabban elmélyítették, mint bármilyen politológus ezt gondolta volna két évvel ezelőtt volna. Ki gondolta volna, hogy létrejön az economic governance, a gazdaságirányítás az Európai Unióban illetve azok a dokumentumok, amelyeket már elfogadunk, nem csak a bizottság vezér elvről való elképzeléseit tükrözik, hanem azt is megjelenítik, hogy mit kell tennünk az európai szinten. Nagyon érdekes. Módon hüvelyezhető ki ezekből a jogszabályokból a jövőképünk is az, hogy hogyan akarjuk a gazdasági és monetáris uniót kiteljesíteni az Európai Unióban. Ez az új gazdasági irányításon nyugszik, amelyet egyébként közösen fogadtunk el, és a hatos csomagban, és a jelenleg vitatárgyát képező kétes, kettes csomagban, nem kétes tehát, hanem nagyon is kettes csomagban ölt testet és amely azután az európai csúcs munkájában is megjelenik, illetve az Európai eh, Bank letét garancia, garancia létrehozásában testet. Ezek határozzák meg tehát a célunk, célunkat. Tudjuk, hogy milyen különbségek vannak a tagállamok között, de azt is látni kell, hogy van, aki már ezt kiinduló pontnak tekinti, van, aki eh, eredménynek, végeredménynek tekinti, de milyen egyetértünk abban, hogy újabb eszközökre van szükség annak érdekében, hogy megfelelő választ adjunk a krízis kihívásaira. A kérdés nem az, hogy szükség van ezekre a lépésekre, hanem az, hogy mikor valósíthatóak ezek meg, illetve hogy hogyan lehet azon kitettségre és eh, sérülékenységre megfelelő választ találni, amely meghatározza az életünket, és hogyan lehet egyre erősebb politikai uniót építeni a gazdasági és eh, monetáris unió mellé, köré, mögé. Tejnaszrogy, illetve a sárga kártyás eljárás, eljárásról szeretnék szólni, illetve Tejnaszon kérdésére válaszolni. Itt a szerződés határozza meg munkánk terét, és a szerződés betűjét és szellemét kell követnünk. A mai döntés azt mondta, hogy látjuk a sárga lapot. 19 nemzeti parlament háza, valamely háza jelezte elégedetlenségét a Monti 2 kapcsán, és ez ugye a küszöbérték fölött van. A Lisszaboni szerződés három lehetőséget tesz számunkra, nyit meg számunkra, a bizottság számára. Megmagyarázhatjuk a javaslatunkat, visszavonhatjuk azt, vagy módosíthatjuk. Persze megvizsgáljuk, hogy a nemzeti parlamentek mit bírálnak a Monti 2-ben, és ez alapján döntünk arról, hogy a három lehetőség közül melyikkel élünk. Biztosíthatom önöket, nem várunk évekig a válaszsal, hiszen tisztában vagyunk azzal, hogy valami nagyon fontos dolog történt máma, hiszen először beigazolódott, hogy teljesen működő képes a szubszidiaritás ellenőrzési mechanizmus, és a 19 alsó és felső ház magasba emelte a sárga kártyát. Szvievka úr, teljesen egyetértek önnel abban, hogy a nemzeti parlamentek egyre aktívabbak az EU ügyekben, az európai ügyekben. Nagyon örülök ennek, hiszen a politikai párbeszédnek köszönhetően már több mint két ezer véleményt kaptunk, és a szubszidiaritási mechanizmusban pedig 160-170 véleményt kaptunk a nemzeti parlamentektől. Láthatjuk tehát, hogy az európai jogszabályok hogyan infiltrálják a nemzeti politikát hogyan gyűrűznek be a nemzeti parlamentek munkájába. Arra van szükség, hogy az európai parlamenti választások ne nemzeti kérdések körül forogjanak, hanem európai kérdések körül, és ezt segítheti az is, hogy jobban bevonjuk az e- nemzeti parlamenteket ebbe az ügybe. Persze ezzel jobban ki tudjuk küszöbölni a gold platinget, vagy a felturbózás jelentőségét, illetve segíthetjük az átültetés folyamatát. Gargani úr, önnek pedig már válaszoltam, amikor a gazdaság irányítás kérdéséről beszéltem. Köszönöm. Köszönöm szépen, bizottsági alelnök úr. Úgy gondolom, ez nagyon intenzív és jó eszmecsere volt. Más alkalommal újra fogunk találkozni, különösen ami a személyzeti szabályzattal kapcsolatos elkövetkezendő hónapbeli tanácskozásokat illeti a napirendünkben, akkor tovább léphetünk, és áttérünk a 11-es napirendi pontra, ahol is egy eljárási javaslattal élnék. Ez az aktával kapcsolatos vita, eh, azzal az aktával kapcsolatos, amiről holnap szavazni fogunk. A saját frakcióm azt kérte, hogy a frakciók részéről nyilatkozatot lehessen tenni. Úgy gondolom, hogy ennek akár értelme is van holnap tehát a szavazás alkalmával, tehát nem ma lesz majd alkalom minden frakció részéről egy nyilatkozat tételre, és utána fogunk szavazni a holnapi napon tehát. Egyetértünk ebben? Wikström asszony, parancsoljon! Jag tycker alltid att det är en bra idé att man håller sig till dag. Úgy gondolom, hogy nem jó ötlet, eltérni a napirendtől, hiszen a napirend struktúrája az ülésünket, és összességében amúgy is fontos a minket hallgató polgárok számára, akik a webstreamingen nyomon követik az ülést, hogy betartsuk a napirendet. Tehát aki szeretne ezzel kapcsolatban valamit mondani, azt tegye meg most, és hiszen ez most szerepel a napirenden. Nos, holnap is a napirenden szerepel, holnap ugyanakkor a szavazástárgyat fogja képezni. Nem tudom, hogy jobb-e azoknak, akik minket figyelnek, hogy ma teszünk nyilatkozatot, de hogyha így döntünk, akkor ezzel sincsen problémám. Én nyitott vagyok bármilyen megoldásra. Azt mondanám, Wikström asszony, akkor parancsoljon öné a szó. Nagyon fontosnak tartom, hogy megnyilatkozzak, hiszen különböző politikai pártcsaládok tagjai kértek meg, hogy nyilatkozzak meg ez ügyben az elmúlt ülésünk óta, és nem tudom, hogy holnap itt lesz az elnök úr. Kedves elnök úr, kedves kollégák, a liberális frakció az aktával kapcsolatban már egy sajtótájékoztatón közé tette véleményét Ferhofstadt frakció vezető, és az ALDE árnyék jelentéstevők is jelen voltak a e sajtótájékoztatón. Álláspontunk világos és egyszerű. Abban hiszünk, hogy szükség van arra, hogy a szellemi eh, tulajdonjogokat eh, megvédjük a 21. században, emellett elkötelezettek vagyunk. Különösen azért, mert minnyáján a digitális korszak lakói vagyunk, Nemzetközi szinten kell megoldást találni erre, de arra a következtetésre jutottunk, hogy az akta nem megfelelő eszköz e cél elérése érdekében, hiszen ez a szellem és szomszédos jogokat nem tudja megvédeni hatékonyan. Az a mód, ahogy az aktáról tárgyaltak, nem segített abban, hogy elmélyítsük az akta iránti bizalmat az állampolgárok körében a tagállamokban illetve az állampolgárok nem bíznak az eszközökben. Úgy gondoljuk, hogy a transzparencia, az átláthatóság hiánya a tárgyalás során összefügg azzal, hogy nem megfelelő alapjogi garanciákat biztosít az aktacsomag, és így jött létre az a helyzet, amelynek minnyáján tanúi vagyunk, és nagyon sajnálom, hogy ami történt, így történt. A szakbizottság liberális tagjai ezért nemmel fognak szavazni az arra vonatkozólag, hogy rábólincsunk az aktára, vagy nem. Annyit szeretnék mondani, hogy a no, a nem szavazat nem azt jelenti, hogy a szellemi tulajdonjogot nem szeretnénk megvédeni, nem azt jelenti, hogy nem szeretnénk megvédeni, és mi több meg szeretnénk védeni, csupán az aktára mondunk nemet, nem tartjuk megfelelőnek az aktát, és úgy gondoljuk, hogy el kell kezdeni az ágazati megállapodások munkáját a lehető leghamarabb időpontban. Tudjuk, hogy nagy kihívásokkal nézünk szembe, de ennek ellenére meg vagyunk róla győződve, hogy ez az egyedüli helyes út, amelyel a helyzetből kilábalhatunk. Nemet mondunk arra, hogy rábódintsunk az aktára, mi a júri, de ugyanakkor fontosnak tartjuk, hogy az új tárgyalásokat megkezdjük. A legutolsó szakbizottsági ülésen történtekre szeretnék még visszautalni, ahol az elhalasztás mellett döntöttünk a néppárti kollégák kérésére. A, utána a sajtóközleményben feltűnt az, hogy egy-két kollega, mintha nem látná tisztán, hogy az ALDE és én magam miért voltam a halasztás mellett. Számomra ez nagyon egyszerű volt. A jó együttműködés szellemében az politikai párcsaládok között támogattam ezt. És minthogy sok kollega több időt kért arra, hogy áttekintse az újonnan beérkezett információkat, különösen az EDPS frissen publikált információt, nagy vonalú akartam lenni. Mint hogy az illetékes szakbizottság um, időrendjét nem befolyásolta ez a dolog, éppen ezért nem tartottam problematikusnak, hogy a kollégák megemészszék az új információkat. Az ALDE véleményével már a múlt ülésen is tisztában voltunk, ezt mindenkinek elmondtam, és azóta sem változtattuk ezt meg, ennyit akartam mondani. Elnök úr, azért, hogy minden nyitott kérdésre választ adjunk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen. Még szeretném felhívni a figyelmet arra a levélre, amit de Höcht biztos a mi levelünkre válaszolva küldött nekünk. Engström kolléga parancsolja. Thank you. Uh, well, it's obviously no secret. Köszönöm szépen. Nem uh, titok, hogy mind a zöld párt, mind a, a kadószpárt ellenzi az aktát, többek között azon okoknál fogva, amelyekről Wikström asszony beszélt. De ezen a Galló asszony által elkészített véleménytervezethez szeretnék hozzászólni, melyről holnap szavazunk. Sok különböző jogász bírálta az akta megállapodást, és nagyon komoly kérdéseim vannak a tekintetben, hogy az alapjogokkal összeegyeztethető az akta. Mind az Európai Adatvédelmi Biztos igen kritikus hangot, hangot ütött meg, mind független jogászok ilyen hangot ütöttek meg, végezetül pedig maga az Európai Bizottság is ö, ö, arra tett javaslatot, hogy küldjük el az aktát az Európai Bíróságnak. Az Európai Bírósághoz el is küldték az aktát előzetes normakontrollra. Tehát úgy gondolom, mondhatunk nemet politikai meggyőződésből az akta tervezetre, még akkor is, ha az Európai Bíróság technikailag, jogtechnikailag legálisnak mondja ezt, jogszerűnek mondja ezt. De úgy gondolom, hogy nem volna célra vezető az aktával kapcsolatosan a júri véleményét megfogalmazni, mielőtt az Európai Bíróság ítéletét, illetve normokontrollját meg nem hallgattuk. Ez egy nagyon fura helyzetbe hozna bennünket. Hát ha a jogi szakbizottság nem tud várni az Európai Bíróság véleményére, amikor az Európai Bizottság kérte ezt a véleményt, hát meglehetősen furcsa optikája volna ennek. Én nemmel szavazok holnap, és arra biztatok minden kollégát, hogy ők is nemmel szavazanak. Azt hiszem, hogy ez a helyes út. Herzlichen Dank. Köszönöm szépen, Berlinger kolléga, utána pedig Geringer asszony kap szót. A nome del szociáldemokraták frakciója nevében már beszéltem erről a témáról, és ezért a szakbizottság már ismeri az én frakcióm álláspontját. Ugyanakkor megragadom az alkalmat, hogy egy pár fogalmat kiemeljek. Bevezetőként két dolgot szeretnék mondani. Első az, hogy a mi frakciónk saját természeténél fogva és saját történelme múltja alapján arra született, hogy megvédje a munkát, bármilyen munkát. Tehát szívünkhöz közel áll az az elképzelés, hogy megfelelő juttatásban részesüljön az, aki dolgozik. És ezért mi meg szeretnénk védeni az intellektuális munkát Európában, ebből nagyon nagy erőt merítünk politikai szinten mi, tehát az álláspont, amit képviselünk holnap, az egyáltalán nem ezt a vonatkozást érinti. A web, a, az internet terjedése révén a munkaviszony megváltozik, alapvetően változik, és változik a és nem pontatlanul fogok fogalmazni, a fogyasztó és a termelő közötti kapcsolat is változik. Olyan körülmények, új körülmények jöttek létre, mondhatnám, hogy forradalmi lehetőségek arra, hogy hozzáférjünk a kultúrához, a művészetekhez, amelyeket el se tudtunk volna képzelni 20-30 évvel ezelőtt. Ez egy alapvető elem, nem csak mint alapvető emberi jog a kultúrához való hozzáférés, amit nagyon sok alkotmány is garantál, hanem mint az emberiség fejlődésének záloga. Ez a kettő együtt, ez a két tényező együtt új egy olyan újdonságot hoztak létre, amelynek viszonylatában a copyright védelmének, tehát a tulajdonjogat szellemi tulajdonjog védelmének a politikája, amelyik az utóbbi évtizedekben egyre erősebb lett, ez elavultá vált. Nem tudom, hogy, hogy kifejezni ezt, de megpróbálom a szellemi tulajdonjoghoz való megközelítése a jognak, az nem lehet ugyanolyan, mint amilyen régen volt. Szükség van egy radikális fordulatra. És mivel hogy forradalmi és radikális, bátran kell ezzel a témával foglalkozni, és már reggel rámutattam, hogy két olyan dolog van, ami szembesül, ami szemben áll egymással, és nem akarunk dönteni az egyik vagy a másik mellett, hanem egy kiegyensúlyozott helyzetre kell jutni. Annak érdekében, hogy mind a két dolog megmaradjon. Az akta kérdése nem egy jogi kérdés. Nem egy jogi kérdés, nem egy olyan kérdés, amelyik arról szól, hogy milyen módon sikerült ezt a nemzetközi megállapodás létrehozni. Ez egy politikai kérdés. Az akta egy ennek az volt az erénye, hogy egy óriási visszhangot váltott ki a világban, túlmutatott magán a problémán, és nagyon felkavarta az áll a vizeket, persze még pontatlan fogalmazásokkal is egyetértek, de figyelembe kell venni azt, hogy óriási reakció van, minden frakció szembesül ezzel, egyeseknél erősebb, másoknál gyengébb, és mindenhol, Európában, Ázsiában, Amerikában és máshol is. Mi ez a dolog, mi ez az izgalom? Azért van ez az izgalom, mert aggódunk, hogy az a e, forradalom, ami elindult a web térnyerésével, azt valamilyen módon korlátok közé fogják szorítani. Ezt figyelembe kell venni mindenképpen, ez egy politikai kérdés. Az akta tehát egy óriási politikai hiba hibának bizonyult, és ezért azt kérjük, hogy ne folytassuk, mert hogyha egy történelmi tényt eh, hibának tekintünk, akkor, eh, akkor rögtön le kell állni, mert egy hibát elkövetni az emberi dolog, de az mellett kardoskodni, az már ördögi dolog. Nos, olyan modelleket próbálunk végigjárni, melyek úgymond hagyományosak. Hiányzik egy új gazdasági modell, amely támogathatná a szellemi tulajdonjogot. Egy gazdasági modellt mondtam, nem csak jogi modellt, és mindez eh, táplálja ezt a eh, jelenséget, hogy egyfajta, hogy a kalózkodás él és virul. Krisztiánnak szeretnék gratulálni, mert nagyon sokkal növekszik az ő ö, szavazatai, a szavazói száma növekednek, nagy sikereket ért el a német választásokon. Ezek konkrét kérdések, ezek nem fantáziák, ez egy olyan pillanatban vagyunk, amikor iges konkrétan kell lépni. Na, Gallot, dann Frau Geringer Geringer asszony, és utána Massip kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem fogok visszatérni az elhangzottakra. Nagyon sokat harcoltam, nagyon sokat dolgoztam az aktára, és eh, válaszolni szeretnék egy konkrét kérdésre, amit felvetett Angstrom kollega azért fogok egy jelentést dolgozni, mert az a e, előadó, aki az internál volt és szocialista, azt nem várta meg a e, bíróságnak a határozatát. És nagyon furcsa, az, az amit mondott Engström e, kolléga a, erről a jelentésről, ő azt mondja, hogy senki nem fog ezt figyelembe venni. Nos, meg kellene tudni, hogy meg kell várni ezt, eh, ki kell adni, és hogyha kiadjuk, akkor senki nem fog ráfigyelni. Nos, én eh, a vélemény jogi vélemény, és ezért pozitív véleményről van szó, de mi már nem jog a jogvilágában vagyunk, hanem a politikában, és a politikában vannak félelmek, vannak érzelmek, és ezek eluralkodnak rajtunk. Nos, tudják, amikor van valami új, akkor az félelmet szül, amikor elkezdtek repülni az első repülők, mindenki félt, és eh, most ez egy új dolog. Lehet, hogy félelmet kelt, és arra kérem önöket, hogy jogi szempontból eh, döntsenek holnap, és nem az érzéseik alapján. Geringer, asszony, parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék először is köszönetet mondani Galu asszonynak az általa végzett munkáért, hiszen ő volt az, aki ilyen átfogóan és ambiciózusan kezelte ezt a témát. Tehát nagyon bátran állt neki ennek a témának. Egy olyan helyzetben, amikor a közvélemény tulajdonképpen az akta ellen volt. Egy ilyen helyzetben mindenképpen bátorságról tesz tanúbizonyságot az, aki védelmébe veszi az aktát. Szeretnék néhány olyan dologról szólni, amelyet más kollégák talán nem vettek figyelembe. Február 22-én Döhögt biztos ugyan bejelentette, hogy az aktát az európai bíróságra küldi előzetes döntéshozatalra, de végül ezt nem tette meg. Vártunk, eltelt március, epre. aztán ér, megérkezett április, és csak áprilisban fogalmazták meg az Európai Bírósághoz intézendő kérdéseket. Mi tovább vártunk, tovább vitatkoztunk, és megfontolás tárgyává tettük azt is, hogy megvárjuk-e az Európai Bíróságnak az állásfoglalását, vagy sem. De hát az Európai Bírósághoz az ezzel kapcsolatos meg keresést két héttel ezelőttig meg se küldték. A mi döntésünk tehát gyakorlatilag már korábban megszületett, mint hogy a megkeresést elküldték volna az Európai Bírósághoz. A holland parlament az akta ratifikálását elutasította. Tehát gyakorlatilag már az első elutasító hang meg is érkezett a tagállamokból. Ezen túlmenően Donald Tusk, a lengyel miniszterelnök, az elmúlt hat éves lengyel elnökség idején, amikor is ugye december végén aláírták az aktát, és később aztán januárban tagállamok általi aláírásra sor került. Tehát Donald Tusk volt az, a lengyel miniszterelnök volt az, aki ezeket a tárgyalásokat annak idején vezette. Még is végül eltekintett attól, hogy aláírja ezt az egyezményt. Megváltoztatta tehát menet közben az álláspontját. Ugyanis nagyon sok kérdés merült föl ezzel az egyezménnyel kapcsolatban, és az időközbeni E, munkafolyamat sokkal több kérdést vetett föl, mint amennyit végül megválaszolt. Éppen ezért azt gondolom, hogy el kell, hogy utasítsuk az aktát, de természetesen e, a kalózkodás, a hamisítás kérdésével újra foglalkoznunk kell, és természetesen ezzel majd máshogy kell foglalkoznunk a részleteiben. Masszik kolléga parancsolja. Köszönöm szépen, elnök úr. Én ismerem a politikai álláspontomat az Európai Szocialista Párton belül. Ott voltam a szavazáson, igen, és értem, látom, hogy a szocialisták szavazása, például David Kerting, aki vel együtt voltunk sokáig az Európai Parlamentben, és megértem tehát az álláspontját a frakciómnak. Megértem, hogy nem lehet a kérdéseket így eh, leredukálni, mint ahogy most elhangzik, elhang, megértem a kollégámnak a, a, a álláspontját, Luigi Berlinguer kollégának, vagy Castex kollégának, nem tudom, hogy fel fog szólalni ebben a témában, de ismerem az álláspontját, megértem ezeket de 20 perc múlva, 5 órakor, délután 5 órakor, mint ahogy a bitka viadalok szoktak kezdeni, Madridban bemutatnak egy könyvet, amelyet Pablo Sánchez és jó magam írtunk alá, amelyik négy fejezetből áll, és ez a madridi könyvvásáron fogjuk bemutatni, és az egyik fejezet, a könyvnek a 25%-a tehát, az támogatja az aktát, támogatja a, jog, a szerzői jogokat, és támogatja azt a harcot, amelyeket a politikusok vég, visznek véghez a rablás ellen, amivel rabolják az alkotókat, függetlenül attól, hogy milyen állás pontunk van, politika van, és mi tudjuk, és mi látjuk azt, hogy milyen bátran kell fellépni azért, hogy megvédjük a szerzőjogokat. És ez nem egy pártnak a tulajdona, vagy egy ideológiának a, a tulajdona, hanem a józan ész követjük. Meg kell védeni a szerzőket, és én egy nagy problémával szembesülök, és ezt a klasszikusok mind felvetette a különböző nyelveken, és én ezzel a problémával szembesülök a holnapi szavazásnál. De valamit bevallok. bevallok kérhetek mentességet, kérhetek bármit, de nem lehetek akta ellen, mert meg vagyok győződve arról, hogy szükség van arra, hogy védjük meg a szerzőket, hogy nem elég már a politikai beszélgetésekből és dumákból és internet és mindent félretéve itt van a szerzők időpontja, eljött a szerzők, az intelligencia ideje, eljött az az időpont, amikor meg kell különböztetni Európát a világ többi részétől. Ha meg kell védeni a szellemi kreativitást, a szellemi alkotást, mert azon keresztül leszünk mi egy nemzet, egy entitás, szemben a fejlődő országokkal, amelyek most harcban szállnak velünk. Akta érdekében tett gesztus számra nagyon kemény, de szükséges. Én sokat vitatkoztam a frakciómon belül, és eh, szavaztam velük együtt, szavaztam, nagyon sokat vitatkoztam. Ugyanakkor az én pártom ellen szavaztam itt, a Júri szakbizottságban, mert védtem a spanyol nyelvet, mert azt meg kell védem. Hogy ne, hogy kérhetik azt, hogy ne védjem? Én nyelvész vagyok, akik alkotók vagyunk. Megvédtem a spanyol nyelvet szemben az én frakciómmal, a pártommal, amelyik más támogatott. Itt egy másik nagy dilemma van nem támogathatom a pártomat az aktával szemben. Tudom, hogy nagyon sok problémával rendelkezik az akta, tudom, hogy nagy vitáknak adott helyt, Ugyanakkor bízni kell az Európai Bizottságban, bízni kell a kormányokban, hogy kerestek majd egy megállapodás és egy megfelelő sürgősségi az jutunk, mert sürgősségről van szó, mert óriási nagy kárt szenvednek a szerzői jogok, és szükség van arra, hogy ez a parlament következetes legyen, a politikusok legyenek következetesek, és védjük meg az alkatokat. És én bármilyen áron akta mellett fogok kiállni, és az alkotók mellett. Köszönöm! Herr Kollege Messerschmidt, vielen Dank. Messerschmidt kolléga. Thank you, Chair, and thank you for granting me the floor. This is my first time taking the floor here in the, in the jury committee, and I must say that I, I, I feel like... Uh... Köszönöm szépen. Itt először kapok szót, de nagyon nagy benyomást tett rám az előbbi hozzászólás, és nagyon sok kérdés megválaszolt számomra. Úgy gondolom, hogy nem szabad túl sok szót vesztegetni erről az aktáról, de azért a helyzet, a heroikus szavak és a lánglelkű állásfoglalások ellenére kicsit komplikáltabb, mint amennyire látszik. Úgy gondolom, hogy a nemzetközi partnereinknek tartozunk azzal, hogy megválaszoljuk a nyitott kérdéseket, és ebben nem lehetünk vonakodóak. Az egyetlen olyan eh, érv, amely azt mondja, hogy ne halasszuk el, az az, hogy a jogosultakkal, a jogtulajdonosokkal szemben akkor eh, rossz jelzést küldünk. Hogyha az Európai Parlament holnap nem úgy dönt, hogy ellene szavaz, hanem elhalasztja a döntést, akkor az Európai Parlament tulajdonképpen nem más jelzést küld, mint amit sok tagállam is küldött. Az alkotmány jogi szempontok nyilvánvalóan fontosak a 27 tagállamnak és a bizottságnak, tehát 28 ratifikáló személynek kell itt hozzájárulnia ehhez az egyezményhez. Hogyha mindenki úgy dönt, hogy elhalasztjuk a ratifikációt, az sem sokat segít, hiszen gyakorlatilag amúgy is várni kell a, ratifikációra. Én talán nem vagyok annyira elokvens, mint az előttem szóló képviselő, de úgy gondolom, hogy mindenképpen várnunk kellene addig, amíg a szakért foglalkoznak ezzel az egyezménnyel, megnézik, hogy mennyire arányosak annak az intézkedései, milyen jogokat véd, és az milyen költségekkel jár. Úgy gondolom, hogy nem szabad elhamarkodottan cselekednünk, és nem szabad olyan helyzetbe kerüljünk, amilyet Galló asszony is ecsetelt itt, eh, hogyha, hogyha képesek vagyunk várni, akkor talán jobban megismerhetjük a tényállást. Úgyhogy holnap ellene fogunk szavazni frakcióként a javaslatnak. Engedjék meg, hogy én is a saját magam személyes megjegyzését hozzáfűzzem ebbi szakbizottság tagjaként az akta egyezményhez. Úgy gondolom, hogy a politikának nem a csillag órája az, ahogy bántunk ezzel a problémával, ezt meg kell, hogy mondjuk tisztességesen. Az a, azoknak az állításoknak a mennyisége, eh, amit itt az aktával kapcsolatban állítottak, ez, ezt nem támasztja alá az akta. Én a Google-ban megnéztem, hogy mi mindent írnak az aktáról, és annak idején az akta még az első oldalon szerepelt, maga az egyezmény az első oldalon szerepelt a találatok között, akkor, amikor a bizottság és a tanács megküldte az első szövegjavaslatot, 15 cikkely volt benne, megfelelő terjedelemben. Időközben, hogyha az akta címszóra keresnek rá Google-ban, akkor valahol nagyon hátul találják meg az aktának, tehát magának az egyezménynek a szövegét a 12. oldalon, nem az első oldalon. Gyakorlatilag már csak kommentárokat olvashatunk a keresőkben. Tehát a vitában az a probléma, hogy gyakorlatilag már a kommentárokról vitatkozunk, és nem az eredeti egyezmény tartalmáról. Ez számomra a központi probléma, és úgy gondolom, hogy nem túl sok értelme van mindezekről vitatkozni, mert hogy a bizottság rendkívül tehetségtelen hozzáállása vezetett oda, hogy gyakorlatilag csak most terjesztették be a kérdést a bizottsághoz, hogyha egy ilyen helyzetben ilyen helyzetben, hogy a bizottság, a bizottság beterjesztette a kérdést, és ezt meg kell vizsgálni a bíróságnak, akkor gyakorlatilag ezzel azt a benyomást kelti, hogy valamit nem tart rendben a szövegben, abban a szövegben, amit ő maga tárgyalt ki. Tehát ez úgy gondolom, hogy nem teszi tárgyalagosabbá a vitát az aktával kapcsolatban, úgyhogy úgy gondolom, hogy itt kicsikét problémák vannak. Én hónapokon keresztül vettem részt kongresszusokon, tartottam beszédeket, és mondtam azt, hogy az akta jó, és most nem, fogom, nem fogok most kiállni a pódiumra, és azt mondani, hogy az akta rossz Eh, úgyhogy ebből az vonható le, hogy én támogatni fogom a szavazásnál az aktát. Egy nemzetközi egyezménynek a tárgyalásait nyilvánvalóan nem nyilvánosan vezetik, a nemzetközi egyezményeket sohasem a nyilvánosság szeme előtt vezeti, hanem a nemzetközi eh, megállapodásokat már néhány ezer év óta mindig zárt ajtók mögött eh, tárgyalják ki. Ez az akta esetében is így volt, ez volt az én személyes megjegyzésem. Ami a holnapi eljárásmódot illeti, a Galló jelentésre fogunk szavazni, a Galló jelentés Eh, ahogy az eljárási szabályzat is tartalmazza, konszenzusos eh, döntést irányoz elő, hogyha holnap nem kap többséget a jelentés, akkor teljesen nyilvánvaló, ebből az a végkövetkeztetés vonható le, hogy ez az akta egyezmény elutasításának tekintendő. Tehát a konszenzus nem született meg, a titkárság ebben az esetben pedig eh, azt, a, azt az indokolás, ami jelenleg az akta mellett szól, azt át fogja alakítani egy negatív, tehát elutasító indokolásá. Ez lenne tehát az eljárás jogi megjegyzésem a holnapi nappal kapcsolatban. Van -e esetleg mm, hozzászólás, megjegyzés ezzel kapcsolatban, hogyha nincs, akkor ezt a rendi pontot lezárhatnánk. Mészáros kolléga parancsoljon. Köszönöm, elnök úr kollégák hozzászólása engem is fölbuzdítottak arra, hogy hozzászóljak. Néhány héttel ezelőtt Új-Zélandon jártam a, a delegációval, és ott tudatosítottuk, hogy az akta a világon az megy. Mi beszélhetünk itt bármit, és a kedves kollégák, akik ellenzik az aktát, nagy figyelemmel követtem az érveiket. Én nem találtam igazán egyetlen érvet sem, ami a politikai érven kívül nem találtam semmi más érvet. Ott Új-Zélandon megvitatták, meg voltak döbbenve, hogy hogy lehet az, hogy az Európai Unió, aki aláírta, egyszerre teljesen visszakozik, vagy ilyen politikai félelmeknek ad hangot. Ők akkor is menni fognak, és ezzel az Európai Uniónak a versenyképességét további kihívás elé tesszük, hogyha hagyjuk, hogy a további tíz szignátor, aki aláírta az aktát, majd szépen együtt fog működni, és Európai Unió ebből is kimarad. Az Európai Unió egy olyan országoknak a szövetsége, akiknek nincsenek nagy nyersanyagkészleteik, nincsenek energiahordozóink. Mi innovatív társadalom vagyunk. A mi legnagyobb erőnk a szellemi tulajdon és ennek a képzése. És a szellemi tulajdont azt meg kell védeni. Évekig beszélünk erről, és amikor itt lenne a módra a lehetőség, hogy ezt megtegyük, akkor nem merünk lépni, nem merünk akarunk lépni, mert félünk különböző társadalmi csoportoknak a, tehát a, az visszhangjától, és a, e, ez, ezzel hagyjuk magunkat befeltni. Véleményem szerint ez nagyon helytelen, és ezzel éppen a kalózpártok létrejöttének adunk újabb táptalat. Én azt mondom, hogy az aktát igenis meg kell támogatni, az aktát alá kell és az aktának menni kell. Ez az én véleményem. Köszönöm szépen. Köszönöm. Köszönöm szépen, kimerítő vitát folytattunk tehát. Holnap szavazni fogunk, és akkor holnap már nem lesznek nyilatkozatok. Akkor ezt a napirendi pontot lezárjuk, és áttérünk a 15-ös, 16-os napirendi pontra. Ezt a kettőt együtt tárgyalhatjuk. Ten kolléga parancsoljon. Mészáros kolléga, Parancsoljon. Egy ügyrendi kérdést szeretnék föltenni. Délelőtt ugye elmaradt az a három pont, a 7-es, yeah. 8-as, 9-es, 10-es. Hadd emlékeztessem, right. tisztelt elnök úr, hogy két héttel ezelőtt ugyanezek yeah. a pontok maradtak el, és én nagy tisztelettel kérdem right. itt az egyik jelentést, hogy mi lesz velük, mert én például holnap nem tudok itt lenni. Yeah. Én nagyon kérném, hogy akkor ma tárgyaljuk meg ezeket a pontokat. Yeah. Das Sekretariat hat mir vorgeschlagen, die Nacht... A Titkesség azt javasolta nekem, hogy a napi rend végén a 9-10-es pontot, tehát legalább az ön tárgyaljuk meg. Tehát a napi rend végén. Parancsoljon, Tejnasszony! A vitát már lefolytattuk. Most csak a módosító indítványokról szeretnénk eszmecserét, eszmecserét folytatni. Három kollégától kaptam módosító indítványt. Budú úr, Régner asszony és még egy kollega, aki nem is a szakbizottság tagja. Én azon módosítókra szeretnék korlátozódni, azokkal szeretnék foglalkozni, amelyeket problematikusabbnak tartok. Kezdem az irányelvel, ugye a büntető szankciókról vonatkozó irányelvel, és itt a legtöbb Bodú úr által benyújtott módosítót támogatni tudom hiszen ezek az Európai Bíróság a felhasználási vélekedésre vonatkozó idevágó ítelkezési gyakorlatát fel akarják puhítani. Azonban Régner asszony két módosítójával problémáim vannak, amelyek a büntető tényállást ki akarják bővíteni a súlyosan felelőtlen végrehajtás tényállására. Nos, a német jobban a büntető, büntető tényállás nem valósul meg a súlyosan felelőtlen eljárás kapcsán, ez mindig csak szabálysértés lehet, tehát súlyosan felelőtlen elkövetési módozatban csak szabálysértés lehet elkövetni a német jogban, ám az osztrák jogban úgy hallom, hogy büntető tényállás valósulhat meg súlyosan felelőtlen elkövetési módozatban. Ezről, e, ez ügyben még konzultálnom kell. Minden esetre sem a bizottság, sem a tagállamok nem értenek azzal egyet, hogy e, a büntető e, tényállásból szabálysértést kovácsoljunk ezen elkövetési módozat bevezetésével. Éppen ezért fontos, hogy ezt még megvizsgáljuk ezt a kérdést. És egyeztetek az árnyék jelentéstevőkkel. A rendeletről 32 módosító érkezetben, és formálisan arra szeretnék utalni, hogy a 38-as és a 39-es módosító azt mondja, hogy ez az irányelvre vonatkozik, ezt írták bár ide, tehát voltak éppen ezek a rendeletre vonatkoznak. Ezért tehát a júri titkárságot kérem, hogy értékelje ezt a két a 38-39-es módosítót, hogy itt most egy copy paste történt egy Ctrl-X, Ctrl-V művelet történtem, vagy pedig, eh, hogy valóban ezek a rendelethez vonatkoznak-e. Tehát ugye itt az elévülési határidőről van szó, és ehm, ez alapján kell megvizsgálni ezt a kérdést, hogy melyikhez tartozik. Összességében tehát meg kell nézni, hogy most a rendelethez vagy az irányelvhez tartoznak-e. Ami pedig a tartalmat illeti. Hogy most már a tartalomról is beszéljünk. A benfentes információ definiálását problematikusnak tartjuk, hiszen nagyon nehéz ezt definiálni, és az Európai Bíróság egy olyan jogvitával foglalkozik, amelyben végső soron a definíciót határozzák meg. Itt most a precíz vagy pontos szót szeretnénk ki eh, szeretné módosító benyújtő kiemelni a szövegből, ugye azt mondja a szöveg, hogy csak aki pontos vagy precíz információt nyújt be, az meríti ki a benfentes információ eh, közkézre nyújtásának tényállását. Hát ezt én problematikusnak tartom, hogy ez most csak a precíz információ legyen. Azt gondolom, hogy azért volt kevés elítélés, ítélet, jogerős ítélet, mert eh, a tényállás meglehetősen iszamos, meglehetősen efemer. Eh, Hogyha most még beemeljük ezt a, a kiveszük még a precíz szót is, akkor még ö, eh, kevésbé lesz pontos a definíció. Aztán a kísérlet tényállásának definíciójára tétetik kísérlet, azt hiszem, hogy ez nem működik, hiszen a büntetőbíróság illetékessége a tagállam területére vonatkozik. Azaz ezt, nem, ezt az illetékességet nem helyezhetjük át egy európai szintű bírósághoz. Ugyanakkor meg kell, hogy mondjam, hogy azon módosítókat, amelyek a bizonyítási terhet a vádlott, illetve a terheltre akarják öm, öm, helyezni, ő számára akarják a kötelezettséget megfogalmazni, problematikusnak tartom, és valószínűleg elutasítom már, mint azokat a módosítókat. Gondoljunk csak bele, hogy akár az emberülés büntettének gyanúja esetén is az állam, illetve az állam érdekeit, az államrezont képviselő hatóság esetünkben, tehát az ügyészség kell, hogy bizonyítsa a bűnösséget. Egész addig a ártatlanság vélelme érvényesül a legtöbb jogrendben, amelyet ismerek. Ez így működik. Miért fordítanánk hát meg a bizonyítási termet? A 36-os és a 41-es módosító, melyeket Bodú úr nyújtott be, hát ezek e, erről e, Bodú kollégával, tehát Sebastian Valentin Boduval mindenképpen egyeztetnem kell, hogy mire is gondol. A tényállás konkrétizálását ugye a jogállami elv alapján már mindenképpen korábban konkrétizálni kell a tényállást, mielőtt szankciókkal látnánk el. A 45-ös módosító a felügyeleti hatóságnak mindent engedélyezni kell, hát erről is beszélnünk kell még, hogy ezt most elfogadjuk-e vagy nem. Elfogadom már. A 49-es és az 50-es módosítót meg megvadom őszintén, nem értem egészen. Az univerzális elvet akarjuk ezzel bevezetni? Az univerzalitás elvét? Azaz tehát, hogy ne csak a tagállamban, hanem ö, bárhol lehessen ezen jogszabály alapján eljárni egy benfentes kereskedelmet végrehajtó ember ellen, mondjuk egy osztrák állampolgár szingapúri tőzsdén benfentes kereskedik, benfenteskedik, kereskedik benfentesen, akkor el lehessen így járni vele, velével szembene, vele szembenem. Tehát azt szeretném kérni, hogy a 49-es és az 50-es módosítók benyújtói esetünkben Régner asszony tisztázza, hogy mire vonatkozik ez. Evelyn Régner és Sebastian Valentin Bodu kollégákat érinték ezek a módosítók, ezért azt hiszem, hogy viszonylag röviden meg tudjuk vitatni őket. Egy kérdésem van. Buzoly kollégának sürgősen el kell mennie. Ezért kérem, hogy Buzoly kollega vitáj, napirendi pontját most vitassuk meg de akkor ugye vitáról le kell mondani, Bodó úr is egyetért ezzel? Hát nagyszerű, köszönöm szépen. Voltak éppen, tehát legközelebb szavazunk. A, a, mi, miután az árnyék jelentéstevők találkoznak, és a módosítók benyújtásának határidő nem változott meg. Most meg búzói kollega. Köszönöm szépen. Köszönöm kollégák érdeklődését, akik érdeklődnek ezen fontos dosszi iránt. A módosítók most már nagyjából egy irányba mutaznak, és ez nagyon jó, hiszen kialakult a konszenzus az irányelv fontos aspektusairól, a hatályról konszenzus van a tekintetben, hogy csak a kereskedőkre vonatkozon a hatály, illetve a fogyasztókra és ne a kereskedőkre, de a házon belüli ADR eh, ügyletek tekintetében nem értünk egyet. A függetlenség elvével egyetértek, de úgy gondolom, hogy az operacionális függetlenség elvét akkor lehet megjeleníteni, hogyha a hatodik cikkben jelenítjük ezt meg. Ugyanakkor az óvatosság elvét is érvényre kell juttatni, pontosan azért, hogy eh, megakadályozzuk, hogy ne kontraproduktív legyen az ADR-rel a szabályozás. Úgy gondolom, hogy új testületet kell felállítani, és az ilyen új rendszerek finanszírozását is biztosítani kell. A hatos cikk tekintetében tehát mind a szakértők, mind a függetlenség tekintetében egyetértek a fentebb mondottakkal, ugyanakkor vannak olyan kollégák, akik azt mondják, hogy ezt ingyenesé kell tenni, mások pedig egy viszonylag visszafogott díjra tesznek javaslatot, az AVR finanszírozását meg kell tehát oldani. Azt gondolom, hogy egy visszafogott díj alacsonyabb lesz, mint az eljárás díja. Ami pedig a vitarendezés határidejét illeti, a 90 nappal értek egyet, de úgy gondolom, hogy a bizottság javaslatát el lehet fogadni, amely bizonyos rugalmasságot próbál bevezetni. Vannak más kérdések, amelyekben kompromisszumos módosítókra teszek eh, javaslatot, ahol kollégáim ugyanolyan irányba mutató módosítókat nyújtanak be, mint a jogszerűség eh, elve, vagy a információhoz való hozzáférés biztosítása, vagy az átláthatóság biztosítása. Itt a módosítókban egy konsz, konszolidált módosítókat csinálok, és remélkedek abban, hogy a következő hetekben az IMCO-ban, amely az illetékes szakbizottság, ezeket a módosítókat meg tudom védeni, és éppen ezért törülök annak, hogy az IMCO az 50-es szabály restriktív értelmezésére lemondott, és éppen ezért nyitott az összes módosító befogadása irányában. Köszönöm szépen. Én herzlichen Dank. Köszönöm szépen. Nem érkezett hozzászólási kérés ezzel kapcsolatban. Júliusban szavazunk erről, meg Karkin asszony. But I, I just nem akarom húzni az időt, egyszerűen csak Buzoly úrnak szeretném megköszönni a munkát, amelyet a jelentés kapcsán végzett, és örömmel tekintek annak elébe, hogy megállapodunk a módosítókban, és köszönöm az idei munkáját, és köszönöm szépen. Megkértek arra, hogy egy tájékoztatást adjak. A 19-es 20-as napi rendi pont meg McCarthy asszonynal alapban állapodtunk meg, hogy ezt a két pontot elhalasztjuk júliusra, hiszen itt még további eszmecserére van szükség, ez az átláthatóság irányelvet érinti. Itt eh, a előadónak és a frakciónak még megbeszéléseket kell folytatni a további eljárás móddal kapcsolatban, tehát ezeket elhalasztjuk. Hogyha ezzel kapcsolatban nincsen kifogás, akkor ezt a két napi rendi pontot elhalasztjuk, elnapoljuk, minden érintett tud róla. A 9-es, 10-es pontra térünk eh, át, ezeket a ezek a Mészáros kolléga témaköreit érintik. Köszönöm, elnök úr. Hát ez elég gyors volt, nem számítottam ilyen gyorsan oda kerülünk, nagyon örülök neki, és két pontról van szó, a, az EIT-ról, tehát a, valóban a, mind a két pont főrészét a, az Európai Innovációs és Technológia Intézet alkotja, és a Júri két vélemény keretében foglalkozik ezzel a ezzel az intézménnyel. Az EIT szerves részét képezi a következő 7 éves időszakra készülő uniós kutatási keretprogramnak, a Horizon 2020-nak, mint tudjuk, és a vélemények két dologhoz készülnek majd. Az egyik a rendelet, egy rendelet az Európai Innovációs és Technológiai Intézet létrehozásáról szóló 294 per 2008 EK rendelet módosítása, illetve a második egy határozat, ez pedig a határozat az, az EIT stratégiai innovációs tervéről. A bizottság két jogszabály javaslata szorosan összekapcsolódik, így együtt ismertetném a témát. Bevezetőként hagyd mondjam el, hogy az Európai Innovációs és Technológiai Intézet, csak a kollégáknak eh, információként, aki esetleg nem emlékezne rá, 2008-ban jött létre. Az EIT egy független uniós szerv, ügynökség, amelynek nem csak végrehajtó szerepe van. Eh, a 294-es rendelet, 2008-as rendelet azzal a célral hozta létre az intézetet, hogy az EU és tagállamai innovációs kapacitása megerősödjön, mindezzel növelve a tagállamok versenyképességét. Az EIT az egyetlen olyan EU-s hálózati intézmény, amely az úgynevezett tudás háromszöge a Knowledge Triangle elvén működik. A hagyományos kutatás-ipar kapcsolathoz bevonja a célok megvalósításába a felsőoktatási intézményeket. Az EIT a felsőoktatás, kutatás és innováció alkotta a tudás háromszög révén hozzájárul a kutatás és innovációs keretprogram általános célkütőzéseihez. Az integráció elsősorban a tudományos és innovációs társaságok, a TITEK, vagy pedig angol rövidítéssel a KIC segítségével történik, amelyek társadalmi kihívásokra válaszul szolgáló hosszú távú együttműködéseket hoznak létre különböző szervezetek között. Mi a jelenlegi helyzet, és néhány gondolatot a jövőből. A kezdeti időszak nehézségét követően azt lehet mondani, hogy az EIT jól működik, ezt mutatja az együttműködésben résztvevők számának folyamatos növekedése is. Az első időszak tapasztalatait összegyűjtve a bizottság az eredeti rendelet módosítására, illetve az EIT működését meghatározó innovációs tervre tett javaslatot. A javaslat egyben kiegészíti az új kutatási keretprogramban a Horizon 2020 csomagban foglalt javaslatokat. Az elképzelések konkrétan az innovációs Ügyvitel azt mutatja, hogy további fejlesztésre és bővítésre van igény az e IIT keretében, a TITEK vagy a KIC-k új témáira tett javaslatok nagyon jók a bizottság által, és valószínűleg tovább gazdagíthatók majd. Hat ilyen javaslat van, az első hullámban 2014-ben az alábbi területekre várható újabb KIC-k indítása is, ezt most angolul fogom elmondani, ezt a három területet, ahol, mert hogy, hogy pontosan fejezet... Práhe behandeln. Still living and active aging. A másik ilyen a raw materials, sustainable exploration, extraction, processing, recycling and substitution. Végül a food for, food for future, sustainable supply chain from resources to consumers. Ez volt az első hullám, ez a három Fő terület és akkor a 2018-tól pedig várhatók, hogy kic jönnek majd létre három témában, de természetesen ez még változtatható. Az egyik ilyen a Urban Mobility, majd Added Value Manufacturing, Smart Secure Societies. Tehát ezek azok a fő témák, a kulcs témák, amelyekkel majd foglalkozni fog a jövőben a, a, az EIT. Alapvetően támogatom a bizottság javaslatait. Természetesen néhány kérdés még megválaszolásra vár a hatékonyabb együttműködés és innovációs potenciál növelését illetően. Világossá kell válnia például annak, hol mindenütt képviselhet az EIT bennünket, ezen belül a TITEK működése, a hozzáadott értéket az EU és a tagállamok számára hol hoz létre valójában. Tehát tisztáznunk kell, hogy hol az a hozzáadott érték, mert ezek a társaságok az, a, külön is dolgoznak, és természetesen a szinergikus végül is hatást le kell tudni mérni valami egységesebb, átfogóbb, kilépő ö, teljesítményben. A jogi bizottság két véleményének a megformálása során kiemelt figyelmet kívánok szentelni a, tovább, a következő ö, témáknak. Az egyik a az úgynevezett widening participation, vagyis hogy a résztvevők minél szélesebb körének bevonására kerüljön sor az együttműködési struktúrákba. Úgy vélem, hogy a kiválóság mellett, amelyet továbbra is támogatni kell, a jól fejlődő, de infrastrukturálisan hátrányos helyzetben lévő egyetemeknek is teret kell adnunk a társulás terén. Továbbá a kis és középvállalatoknak is meg kell teremtenünk a jobb részvételi lehetőségeket a KI cégben. Továbbá az európai szellemi tulajdonjog védelmének biztosítására, és ezen belül is nagyon remélem a hamarosan megvalósuló uniós szabadalmaztatási lehetőségre is gondolunk, amely a vállalkozói versenyképesség egyik fontos európai bástyája lehet. Továbbá az intézet szervezeti felépítésének és működésének hatékonyabbá tételére, amely a módosítandó rendelet mellékletében látható majd majd az EIT keretében kialakított együttműködési struktúrák átláthatóságának, kiegyensúlyozottságának és nyitottságának növelésére szintén azért, hogy az abba bekapcsolódni kívánó periferális vagy félperiferális helyzetű tagállamokból érkező innovatív vállalkozások útját is meg tudjuk könnyíteni. Úgy gondolom, hogy nagyszerű lehetőségek rejlenek Európa szerte az innovációs képesség piaci érvényesítésében, amelyek legjobban egy EIT jellegű hálózat segítségével aknázhatók ki. A szellemi termékek, a tulajdonjog védelme úgy véleme kereten belül is a továbbiakban erősödni fog. A következő hónap során mutatnám be majd a szakbizottságnak az elkészült két véleményemet, és eh, egy javaslatot tennék az időbeosztást, amely természetesen eh, egy nyitott kérdés le lehet rajta változtatni. Úgy gondolom, hogy amennyiben sikerül, akkor a véleménytervezetek megvitatását 2012. június 18-án tudnánk eh, megtenni a bizottság szakbizottságban. A módosítók határide lehetne utána a következő két-három nap, tehát úgy körülbelül június 20-áig, és a júri szavazást, amennyiben meg akarjuk ejteni még a nyár, nyár előtt, akkor július 10-ére javasolnám, és a, mert a javaz, szavazás a főbizottságban 2012. október, tehát valójában, hogyha a csúszás állna be nálunk, akkor még legkésőbb szeptemberben is meg tudnánk ezt tenni. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Herzlichen Dank. Frist zu Änderungsanträge 21.06. Köszönöm szépen. 6. hó 21-e a módosítók benyújtásának határideje. Köszönjük, tovább lépünk a 18. napi rendi pontra. Berlinger kollega a napirendi pontjára parancsoljon. Köszönöm, elnök úr. Egy olyan rendeletről van szó, amelyik testvére annak az irányelvnek, amelyek a 17-es napirendi ponton vettünk át a busói jelentésnél. Ez a fogyasztói AVR irányelvről lenne és ez egy online eh, fogyasztói jogviták rendezéséről szól. A módosítókat gyorsan átveszem, és az első pont a 64, 68, 73, 78, 98-as módosítókat veszi figyelembe, amelyikben a rendelet hatáját veszik figyelembe hogy kik azok, akik javasolhatnak egy ilyen eh, rendszernek az alkalmazását. A bizottság azt mondta, hogy a fogyasztó vagy a szakember vagy a termelő javaslatát, a módosítók viszont arra mutattak, hogy kizárólag csak a fogyasztók rendelkezhetnek azzal a képességgel, hogy választhatnak, választhatják ezt a megoldást a bírósággal szemben. A magam részéről én a bizottság ó, javaslatát szeretném inkább támogatni, ugyanakkor látom, hogy a másik érvelés is igen erős. Has been designed as consumer redress instrument. Ez szerepel a szövegben, tehát ezt majd meg fogjuk vitatni az árnyék jelentéstevőkkel, és megpróbálunk egy közös nevezőre jutni. A 62-74-es módosítók azok viszont eh, az a TUA Európai Platformnak a használatát. Ők a bizottság egy közvetlen hozzáférést javasolt. Ezek a módosítók viszont azt eh, irányozzák elő, hogy a platformot, a Tu Európa, azaz a Te Európát portálhoz épüljön rá, és majd meg fogjuk látni, hogy mik az érvelések, és remélem eljutunk egy közös álláspontra. A módosítók harmadik csoportja 75 és 80-as, arról szól, hogy mennyire kötelező jellegű ez az, hogy forduljunk az OVR-ekhez. Én nem tudom, hogy mennyire célszerű az, hogy kötelezővé tegyük az OVR rendszerek alkalmazását. Európában az a szokás, hogy a, mielőtt bírósághoz fordulunk, próbáljuk meg egy megállapodásra jutni. Nos, meg a probléma következőt. megtehetjük e azt, hogy kötelezővé tenni egy ezeket a dolgokat, vagy sem. Az angolok például ott azt lehetővé teszik, ugyanakkor nagyon nagy le- költségekhez kötik a bíróságok kiválasztását. Én nem tudom, nehezen tudnám elfogadni a kötelezővé tételét ennek. Aztán van egy sor módosító, amelyik a végrehajtási dolgokat illetik, és ezekről már vitatkoztunk a 7 éves jogi igazságügyi programban bemutattunk már specifikus módosítókat ezekre a végrehajtási aktusokra, és ezek eh, kapcsolatosan is valamilyen közös nevezőre kell jutni. Aztán, hogy meddig tart, mi 90 napot írtunk elő egy ilyen eljárásra. Eh, módosítók azt kérik, hogy ne rögzítsünk eh, határidőket, nekem ez problémát okozna, hogyha nem rögzítenénk valamilyen határidőt, majd meglátjuk majd az eszmecsere során, hogy mire jutunk. Én úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy meghatározzunk egy határidőt, mert ez elősegíti az eljárások könny, gördülékenységét. Aztán a Data Protection Supervisor, itt a módosítások kat támogatni tudom. Ők arra mutatnak rá, hogy a European Data Protection Supervisor nagyobb bevonását követik az ilyen jellegű eljárások során. Az utolsó a tájékoztatási kötelezettség előírtunk, hogy a vállalkozások részéről a fogyasztókkal szemben legyen egy tájékoztatósi tevékenység arra vonatkozóan, hogy az OVR-ekhez lehet fordulni, a vásárlók ugyanis csak vásárolnak, ők nem tudják, hogy milyen jogi megoldások vannak és hova fordulhatnak, tehát erről nagyobb tájékoztatást kérnénk és ezt főleg a kis nagy vállalkozásokra írják elő. Úgy vélem viszont, hogy a információk erősítését a vállalkozások részéről, az mindenképpen javítja ezt a helyzetet. Rendben, tehát a következő alkalom majd bemutatjuk az erre született megoldásainkat. Köszönöm szépen. Danke, kolléga Baldassar. Köszönöm szépen, Baldassar kolléga. Köszönöm szépen, elnök úr. Természetesen osztom Berlinguer kollégának a, a hozzáállását, főleg ami a hatályának a kibővítését, főleg nemzeti, illetve határokon átnyúló akciók esetén a egy platformnak, egy online platformnak a létrehozása, amelyik megfelelő tájékoztatást ad, és hogy meghatározzuk a bizottságnak a felelősségét a platform, a platform létrehozásánál, meg kell erősíteni a az önkéntes felhasználását ennek a platformnál. Ugyanakkor az is nagyon fontos, hogy a tájékoztatás meglegyen, hogy az OVR-hez is lehet fordulni, legyen ez a rendszer kompatibilis azokkal a költségekkel, amelyek a normális bírósági úton történnek, vagy jönnek el, merülnek fel és amennyiben lehetséges, növeljük a személyes adatok védelmét. Ami a módosítókat illeti, egyetértek azokkal a módosítókat, amelyek amelyeknél megerősítik a fogyasztók panaszainak a terjesztését, és nagyon fontos tehát, hogy az adatvédelmi ombudsman véleményre támaszkodva szét kiszélesítsük ezt a platformot. A platformot összekapcsolni a Te Európád nevű portállal, tekintettel a témára, hogyha az elnök úr megengedés, tekintettel, hogy Buzoly kolléga elment, az AVR-ről szeretnék mondani néhány dolgot ő, ő a, teljesen osztom Buzoly kollégának az álláspontját, ugyanakkor McCarthy asszonynak a moszony által benyújtott módosítókkal nem értek egyet. Nagyon sok újdonság van ugyanis. Például az egyik az az, hogy kötelezik a tagállamokat arra, hogy, az áv, hogy a tagállamok biztosítják az ez való hozzáférés. Nem erőltetni kell, hanem legfeljebb ösztönözni lehet a tagállamokat arra, hogy tegyék lehetővé a hozzáférést az AVR platformhoz. Úgy vélem, hogy fontos, hogy eh, az ingyenesség ne legyen egy eh, olyan alapfeltétel, mert úgy gondolom, hogy egy minimális hozzájárulás az eh, akár szükséges is lehet. Aztán a hogy független legyen az a szakértő, aki az elbírálásban részt vesz. Mi úgy gondoljuk, hogy nagyon sok tapasztalat van ezen a téren, nagyon sok európai országban, például Az olasz tapasztalat ilyen jelentős, ott is van egy lehetőség arra, hogy egy kollégium, egy szakmai kollégium lépjen föl, és ők döntsenek. Tehát úgy vélem, hogy ezt a témát még tovább kell tárgyalni. Egyetértek Buzoly kollégával azon szükségességet illetően, hogy egy eh, páneurópai ávér mechanizmus kell létrehozni, és remélem, hogy a bizottság erről tud valamit mondani nekünk. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, akkor a következő alkalommal szavazhatunk erről. Ha jól látom a dolgokat akkor áttérünk a következő napirendi pontunkra, ami a zárt ülés már, tehát most akkor rövidre, rövid időre megszakítjuk az ülést, ami kikapcsolják a közvetítést, és utána folytatjuk. Egy perc technikai szünetet tartunk tehát. Yeah.